Benino. Colleghi, abbiamo un... Eh, Kollégák, hosszú nap van előttünk, kezdjük el tehát. Az elektronikus szavazásokkal az Európai Parlament állásfoglalása Koszovó európai integrációs folyamatáról címmel Lunacek kolléga a jelentéstevő, aki itt van bal oldalon. Thank you. Bene, compromesso 1. Egyes kompromisszum külön részekben. Első rész ki van mellette, ellene, elfogadva a második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 31-es, nem. Kettes kompromisszumos, elnézésüket kérem, kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig nézzük a 48-ast mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 60-as, egy szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. Az elégedettséggel szavakat töröljük, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyük, nézzük a négyes kompromisszumost, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetvennégyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcvanhatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszus mellette ellene tartózkodók elfogadva. 100-as. 100-as módosító szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg elektronikusan. Okay, ki want to speak? Ah, ok, c'è un voto in più a favore. Ah, ok. One vote plus. Egy egyel többen szavaztak. 33-an mellett, a 18-an ellene szavaztak. Elfogadva tehát nyilvánvalóan. Nézzük a hetes kompromisszumos mellette. No, mi correggono, dobbiamo votare il 103. Az elnök javítja magát, a 103-asról kell szavaznunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük meg a 112-est szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 113-as következik split voltal. Első részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 118-as következik szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 119-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Uh, no, no. 118. 122. Allora, emendamento 100... 122-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de kevesen emelték fel a karjukat, tehát nézzük elektronikusan is meg a 125-öst. Uno in più a favore. Eh? Uno in più a favore della, quindi. Chiudo? Sì. Elutasítva két szavazat különbséggel. Todo no ha votado.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 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazás következik. A 128-asról szavazunk. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. széles körű többség mellett elfogadva, tehát nézzük a 130-ast mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 131-es Elektronikus szavazást kérnek tőlem, térjünk tehát vissza a 130-asra. Kérem szavazzanak a 130-asról elektronikus szavazással. Ah, okay. I'm sorry, my machine doesn't work. Nem működik a gépen, bocsánat. Vote, please, openly. Yes, favor. favor. In favor. Mellette szavaz, mellette. Köszönöm. Tehát ketten még mellette szavaztak. Tunacek és ön. Lezárom a szavazást. Mellette 35-en, 37, 23, 131-es. Allora passiamo alla votazione del 130. Nézzük meg tehát a 131-est mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 143-as. 144-es. Szavazzunk a 144-esről mellette ellene tartózkodók elfogadva. 145-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 152-es, szavazzunk a 152-esről mellette ellene tartózkodók elutasítva. 153-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. ös 155-ös, 156-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 12-es kompromisszumost mellette ellene tartózkodók elfogadva. 172-es módosító következik, mellette ellene. Nézzük meg elektronikusan, kérem. Elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. True, okay. Eh, chiudiamo a Lezárom a szavazást. Széles körű többséggel elfogadva. 173-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 174-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 175-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 176-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, széles körű többséggel, 181-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 182-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 183-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 185-ös. Két részben szavazunk erről. Első rész mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 186-os mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 187-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva 188-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 189-es mellette, ellene, tartózkodók. Kevesen emelték fel a kezüket, nézzük meg tehát elektronikusan. Elektronikus szavazásra bocsájtom tehát a 189 9-est. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva, mert még van két plusz ellenszavazat. Elutasítva tehát a 189-es. 190-191-es mellettük ellenük tartózkodók elutasítva. Annyira nyilvánvaló 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. as mellette ellene kitartózkodik, elfogadva. 194-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 195-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 196-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 197-es mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg elektronikusan, elektronikus szavazásra bocsájtom a 197-est. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 198. 198-as mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. 199-es mellette ellene. Tartózkodók, nézzük meg elektronikusan a 199-est. Presidente 199. Puoi 199 tehát úgy tűnik, hogy a szocialista frakcióból egyel többen szavaztak. Tehát olyan valaki szavazott, akinek nincsen szavazati joga. Panceri Panceri azt mondja, hogy a szocialisták soha nincsenek túl sokan, de valakinek más véleménye van, el tudom képzelni. Ok, allora il risultato? Az eredmény tehát elfogadva. Üdvözöljük a szakbizottságunk valódi elnökét, Brock kollégát. Isten hozta Helmut. E buon compleanno. És boldog születésnapot. 200, emendamento 200. 200-as módosító, szavazásra bocsájtom, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 201-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 202-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 203-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 204-es Split volt van, első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, nem elfogadva, javítja magát az elnök. Na. Ah. No, 205-ös 205-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tosei. No. Eh no, 206. 200. A 206-osról kell szavaznunk, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 207-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 209-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 22-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 30-as. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Nézzük meg elektronikusan. Kevesen emelték fel a kezüket, tehát még egyszer nézzük meg, hogy mi is a szakbizottság, illetve a nép akarata. Chiude la votazione. Zárom a szavazást elfogadva. Va bene. L'emendamento non... A kettes módosító. Szavazásra bocsájtom, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes módosító. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük meg most a 9-es módosítót. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodók, nézzük meg elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást a tízes módosítóval kapcsolatosan. No ne adesso diamo il tempo al, al segretariato di... Adjunk időt a titkárságnak, illetve a technikusoknak, hogy felébredjenek. Lezárom a szavazást. Elfogadva tehát 39-23 arányban 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 13-as mellette ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os módosító mellette ellene kevesen emelték fel a kezüket, tehát nem tudnám megmondani. Nézzük meg elektronikusan. A 16-as módosítóval kapcsolatban megnyitom az elektronikus szavazást. Mancano tre colleghi. Három kolléga nem szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva méghozzá széles többséggel. Egyes módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Záró szavazás következik az ekként módosított állásfoglalásról mellette. Elektronikusan szavazzunk. Bene, a votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Széles körű többséggel elfogadtuk, Lunacek kollégának gratulálok.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 az ülést, hogy eszmecserét lehessen folytatni a szakbizottságon belül a kollégák között. Kérem tehát, hogy 3-5 percet most várjunk. Qui dobbiamo va bene. So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 Richard, Richard, if. Uh, Kollégi. Tisztelt kollégák! Folytassuk a munkát. Most pedig szavaznunk kell Ulrike kolléganő Szavaznunk kell tehát a Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal kapcsolatos jelentésről. Kezdjük az egyes szóbeli módosítóval. Mellette ki van, ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as módosító Kacsin részéről mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük meg most a 30-ast. Nikolaj mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 3-as kompromisszumos split volt első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 37-est mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45-ös, Kovácsev részéről mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg elektronikusan, nagyon kevés kolléga emelte fel a kezét, szavazzunk, tehát a 45-ösről elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mancano tre colleghi. Még három kolléga nem szavazott, senki többet, lezárom a szavazást széles körű többséggel, 43-an, 46-os következik szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük meg az ötös kompromisszumost mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszumos. Ha Lunacek asszony kéri, akkor rendben van, megnyitom az elektronikus szavazást. Még néhány kolléga nem szavazott. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Siamo al compromesso. Allora, compromesso. Hatos kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Nézzük meg a kettes szobeli módosítót mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Questa Chiuso la votazione. Lezárom a szavazást elutasítva. Nézzük meg most a 66-os módosítót mellette ellene tartózkodók elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ancora qualche collega deve... Még néhány kollégának szavaznia kell, lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es. mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 70-es, nem, nem, széles többséggel látható volt, 70-esről szavazunk, mellette ellene. Itt viszont ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 70-es módosítóról, elektronikus szavazással szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadva. 71-es. Meg kell adnom a szót. Kukán képviselő úrnak, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szóbeli módosítom van, nem módosítóhoz, 71-eshez kapcsolódóan, hogy töröljük a mediáció közvetítés szót, tehát csak a közvetítő szót, és változtassuk arbitration szóra, tehát döntőbírós bíráskodás szóra. A többi maradt úgy, ahogy van. Egyetértenek ezzel a módosítóval? Nem. Bene, allora ci... Akkor tehát, mivel ellenállás tapasztalható ezzel a szóbeli módosítóval szemben, az eredeti formájában szavazunk a szövegről. Tehát az eredeti formai szöveget bocsájtom szavazásra, a 71-es módosítóról van szó, erről szavazunk most, tehát eredeti formájában mellette ki van, ki ellenzi, elutasítva. 72-es mellette, ellene, tartózkodunk, elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 74-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 75-ös, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük meg a hetes kompromisszumost mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 77-es, 76-os, nem, elnézést ezek kiesnek a hetes kompromisszumos elfogadása okán, tehát átlépünk a 81-esre mellette. Ellene tartózkodók elfogadva 82-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva 83-as ellenőrzést kívánnak a 82-essel kapcsolatban. Rendben, akkor megnyitom az elektronikus szavazást a 82-es módosítóról. Három kolléga még nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg a 83-ast. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 9-es kompromisszumost mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik a 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. A hármas szóbeli módosítóról szavazunk, melyet Kukán kolléga nyújtott be. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 108-as mellette, módosító. You don't have to read it out. No, Nem kell felolvasni? Ott, a szó, ott van a szavazólistám. Érjünk vissza a 108-as módosítóra, melyet szavazásra bocsájtok. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. 109-es. Nem, ezt visszavonták. 12-es kompromisszumos mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadva. 112-es. 111-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a 13-as kompromisszumost, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Passiamo al 120. 120 asról lépünk át. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 121-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 122-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva 123-as, szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodók elfogadva 125-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 126-os mellette ellene, tartózkodók elfogadva 127-es, mellette ellene, tartózkodók elfogadva 15-ös kompromisszumos, mellette ellene, elfogadva. 129-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os kompromisszumos, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 132-est mellette ellene tartózkodók elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 136-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 139-es. Makovej mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 141-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 142-es split volt következik első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Még négy kollégának kell szavaznia. Most tökéletes lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Ki tartózkodik. Ezt nyilvánvalóan elutasítottuk. 143-as szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadva 144-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva 145-ös, nem, nem ez okafogyott vált, 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva 204 es mellette ellene. Nagyon kevesen emelik a kezüket, ellenőrizzük tehát elektronikusan. A 104-essel kapcsolatban megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. megszégyenítenek. Kompromiss. Nel cuore. Kompromiss. Nel cuore. Kompromisso 18. 18-as, 19-as, bocsánat, kompromisszumos. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 150-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 151-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 152-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 153-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 154-es. A 153-assal kapcsolatosan Kovacsev alelnök úr elektronikus szavazást kér. Szívesen megfelelek ennek a kérésnek. Még néhány kolléga nem szavazott. Most rendben van, lezárom a szavazást, elutasítva két szavazattal ugyan, de mégiscsak elutasítva. 154-es Hobbit kolléga részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva. Allora, A 20-as kompromisszummal kapcsolatosan Jannakó asszony kért szót. Elnök úr, a negyedik sorban, soron, a kompromisszumos módosítók közül a 20-ban Bulgária és Görögország oktatása. De nincs módosító. A módosítóban nem szerepel Görögország eredetileg, csak Bulgária. Ezért kérnék részenkénti szavazást Görögország nélkül, meg jelenítve a kompromisszumos szöveget, és ha azt nem fogadják el, akkor lehet benne Görögország. Tehát részenkénti szavazást kérek, ha egyetértenek Görögországgal, illetve a nélkül megírva a szöveget. La richiesta di eh, Világos tehát a kolléga kérése. Howitt kolléga kért szót, tessék. Yeah, just for, for those that weren't at the azoknak, akik elmentek a kompromisszumos találkozóra, elmondom, ott úgy döntöttünk, a jelentéstevő és az árnyékelőadók közösen, hogy a megalapot a tavalyi parlamenti szöveghez a lehető legközelebb maradnánk, amelyben benne volt Görögország. Ma reggel ezt még egyszer megnézettem a titkársággal. De egyetletek Janakó asszonya, ha akarja, legyen részenkénti szavazás. A jelentéstevő és frakciója azt kéri, hogy tartsuk, maradjon meg a szöveg, ahogy volt tavaly Görögországgal együtt. Meglátjuk a szakbizottság hogyan dönt. Allora, Ok, allora akkor tehát szavazzunk a 20-as kompromisszumosról a Görögország szó nélkül. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadva. Most pedig Nézzük meg a 20-as kompromisszumost oly módon, hogy a görögországi szó szerepeljen benne. Ki van emellett a megoldás mellett? Ki van ellene? Not on the inclusion of Greece. We, we, we voted only on the first... Csak az első kérésre szavaztunk, Görögország nélkül. Most tehát ugyanez a módustóra kell szavaznunk, olyan formában azonban, hogy benne van Görögország. Così com'è? no, non rivoti su tutto, rivoti sull'inclusione della parte sì. Va bene, allora abbiamo votato sulla prima richiesta. Most tehát szavaztunk az első kérésről, amely esetében a 20-as kompromisszumosban nem szerepel a Görögország szó. Most pedig szavaznunk kell arról, hogy beillesszük a Görögország szót a 20-as kompromisszumosba. It's a split vote. It's a split vote. Okay? Facciamo un voto elettronico è meglio. È chiaro? Lágos. Itt egy split vote-ról van szó, tehát szavaztunk az első részről, és most pedig a második részről kell szavaznunk. Az első rész kizárja a Görögország szót, a második szó magában foglalja a Görögország szót. Ezt kéri tőlem a titkárság, és nincs kétségem arról, hogy formálisan ez így helyes. Tehát kérem, hogy elektronikusan szavazzunk, hogy bármiféle tiltakozást el lehessen kerülni. Azt kérem tehát, hogy szavazzunk elektronikus szavazással. on the inclusion of Greece. schiaccia perché sennò non si sente. No, no. Va bene? Allora vi chiedo di votare con provvedimento elettronico. Kérem elektronikusan szavazzunk a Görögország szó beillesztéséről a 20-as kompromisszumos szövegébe. Még három kolléga nem szavazott. Senki más nem óhajt szavazni? Lezárom a szavazást, és nézzük meg az eredményt elfogadva tehát a Görögország szó beillesztése. Eltérünk a 159-esre, ki van mellette, ellene, elutasítva. 162-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 163-as mellette ellene tartózkodók elfogadva 164-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, nyolcas split vote következik, első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész. Még mindig a nyolcas módosítónál vagyunk mellette, ellene, tartózkodók. Elektronikus szavazást rendelnék el. A 8-as módosító második részéről kérem, szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizennégyes módosító Gianna Kuszalabrakos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ki van ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva 17-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as, mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes, nem, a négyes oka fogyott, mivel elfogadtuk a hármast. Következik a záró szavazás, elektronikus szavazással. Astensione. No, mettere niente. Non voto. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Széles többséggel elfogadva gratulálok a jelentéstevőnek.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 a Marokkó uniós programokban való részvétel című jelentésről Neitz kolléga a jelentéstevő. Kérem, szavazzanak elektronikusan. Mancano quattro colleghi. Még négy kolléga nem szavazott, már szinte le is zárhatjuk. Valaki még kíván szavazni? Nem. Lezárom a szavazást széles többséggel elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Dov'è? Dov'è? Eh. Presidente, grazie. Il vero interprete del popolo. Bene, colleghe, passiamo al punto 14. Nos, kollégák, áttérünk a 14-es pontra az Európai Parlament állásfoglalása a Montenegro által elért haladásról szóló 2011 évi jelentésről címmel. Relatore, il collega Tannok. Tannok kolléga jelentéstevő. Ahogyan tudják, decemberben az Európai Tanács lezárta a tárgyalásokat Montenegróval, illetve arra az eredményre jutott, hogy a tárgyalásokat ezen év júniusában meg kell indítani ezzel az országgal. Tanok úr jelentése ezen ö, döntés politikai implikációit vizsgálja. Tanok úrnak azonnal meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Megint gratulálok, hogy tegnap megválasztották, újra választották. Ez a második jelentés, amelyet bemutathatok ez szakbizottságunknak ebben a ciklusban. Hogy úgy, a jelentéstevő nem megfelelő kifejezés e, e, e szerző jogra, hiszen ez a dokumentum már korábban is szerepelt, majd Brock kell megvizsgálja. Montenegró hivatalos tagjelölt országá vált 2010. decemberében, és vízumkönnyítést és ö, idegenforgalmi könnyítéseket kapott 2009 óta a Schengeni térségben. Meghallgatva a tegnapi meg, vitát sokszor szürreális megjegyzések hangzottak el Macedónia EU csatlakozásáról, aztán Bosznia-Hercegovina és Albánia tárgyában is hangzottak ilyenek. Szerintem nem túl vad kijelentés, hogy Montenegro Montenegró viszonylag ö, egyszerűen tárgyalható ország, állandó képvis, jelentéstevőként mondhatom ezt, különösen az EU csatlakozás felé tett lépései tekintetében. A small is beautiful kifejezés abszolút érvényes Montenegróra. A Rén biztos, még Füle biztos előtt tette azt a kijelentést, hogy a Nyugat-Balkánon Montenegró jó hír, éltanuló, és ez már ma is igaz. December 9-én az Európai Tanács ülésén döntés született arról, hogy elhalasztják a Montenegróval való tárgyalások megnyitását az EU tagság ügyében. Szerintem ez csalódást okozó döntés volt az ország számára is, és bizony a vezetését is frusztrálta. Ez a döntés ezen túl politikai alapokon állt, hazai belpolitikai célokat szolgált egyes tagállamokban, és a bővítési fáradtság az EU-ban érzékelhető érzetére reagált, és nem arra, hogy ne lenne előrelépés Montenegro részéről a kritériumok teljesítésében, meg a benchmarkok teljesítésében, amelyeket a bizottság 17 prioritás területen állapított meg. Ahogy én értékelem, Montenegro voltak éppen nagyon jól teljesített a bizottság aggájára is válaszolva, és orvosolta a felvetett problémákat. Ezek a konkrét területek, amelyekben előlépés követeltek Montenegrótól, a következőket tartalmazták, a montenegrói parlament munkájának javítása, általános parlamenti eljárások javítása, a választási törvény, választójogi törvény javítása, a szakmaiság növelése az államigazgatásban. Pici ország ez, kicsi államigazgatással, de javítani kell. Aztán a bíróságok függetlensége, korrupcióellenes harc, fellépés a szervezett bűnözés ellen, ami egy, az egész régióra jellemző probléma, a sajtószabadság biztosítása, és azon vádakra való válasz, hogy egyes újságírókat, újságokat zaklattak volna az állami hatóságok, általában civil társadalom működésének javítása. Ezek voltak a javítandó területek. Állásfoglalásom kitér a gazdaság több kérdésére, Montenegro azok a nehézségekkel küzdik, amelyek a növekedés hiányából adódnak. Montenegro, bár nem része az eurózónának, voltak éppen az eurót használja, furcsa mód a gyakorlatban, és így módon egy olyan valutával bír, amelyre se közvetlen, se között hatása nincsen. A válság és a recesszió felvetette a nyugdíjreform szükségességét és a bürokrácia leépítése az országban fontos cél, annak érdekében, hogy a közvetlen külföldi beruházások, vállalatalapítás könnyebbé legyen, általában a vállalkozás klímája és a növekedés feltételei megteremtődjenek. Montenegro javára irandó, és a sokakat meghökkentett, különösen a vétót benyújtó országok részére. Ugye a VTO tagja vált Montenegró tavaly, ez nagy lépés előre. Jelentésemben megvitatom ezen túl azokat a kérdéseket is, amelyek a főpolitikai kritériumokat érintik, az etnikum közötti kapcsolatok javítása. Montenegro kicsi és ö, koherens ország, kis tényező ugyan, tehát szürreális felvetés az, hogy különbséget kell tenni a montenegrói meg a szerb nyelv között, a nemek közötti egyenlőség, vallások közötti egyenlőség, diszkrimináció tiltása. Ezeket korábban is felvetették, aztán a belső országon belül menekültek hazatelepítése, több közösség a volt jugoszláv köztársaság Föderáció területéről Montenegróba menekült, és sok esetben nem is került meg hazatérniük. Aztán a bíróságok függetlensége és a sajtószabadság már említést nyert. Felvetettem olyan kérdéseket is, amelyek az energiapolitikára érvényesek. Montenegró nagy készletekkel rendelkezik a vízenergia területén, és Olaszországgal igyekeznek összekapcsolni az elektromos hálózatot, hogy azt exportálva jövedelmet szerezzen az ország. A környezetvédelem, turisztika, nagyon fontos területek. Montenegró egy ökológiailag érzékeny ország, kicsi ugyan, de nagyon nagy természeti kincsekkel rendelkezik, különösen a, a, a tengerpartja nagyon nagy ökológiai érték és gazdasági bevételeket is biztosít az idegenforgalom révén. Végül a térségbeli együttműködés a szomszédokkal beleértve egy kis határvitát is Horvátországgal. Persze a nagy kérdés, amely Európa közveleményében is nagy figyelmet kap, a pénzmosás, a szerzetbűnözés elleni harc. Meg kell mondjam, Montenegro javára kell mondjam, hogy az elmúlt évben sikerrel lezárta a kétoldalú Tolonc egyezményt Szerbiával, Macedóniával és Horvátországgal is. Ezek korábban súrlódásokat, fegyszültséget okoztak a térségben. Ezek hiánya. A módosítók bejutásának határidője február másodika. Várom, mit mondanak majd kollégáim most a témában és várom a, a kérdéses területeket benyújtandó módusokat. Tavaly jelentésem az egyik legegyszerűbben tárgyalható volt ebben a szakbizottságban. Egyetlen ellenszavazat sem született, és csak kevés számú módosító érkezett. Lehet, hogy több jön idén, mármint módosítóból. Általában véve a szakbizottság úgy érzékelem támogatja Montenegró eh, val szemben a tárgyalások megnyitásának lehetőségét, bár tudom, hogy a tanács ez év júniusára tette a határidőt. Szerintem elég önkényes határidő, de remélem, hogy sikerül megintenni a tényleges tárgyalásokat. Köszönöm. Rendben van, köszönöm. Eh, Most megnyitom a vitát az árnyék jelentéstevők felszólalásaival. Elsőként eh, Ibrizárcs is kolléga kap szót. Kérem, három percben szólaljon fel. Eh, Jag kan bara stödja vad här... Hát- Köszönöm szépen, elnök úr. Csak eh, támogatni tudom, amit tanuk úr mondott. Egyetértek eh, az értékelésével. Valóban Montenegro az egyszerűbb esetek közé tartozik és ez a legegyszerűbb jelentés erről a térségről. Rén úr és a bizottság értékelésével is egyetértek, abban a tekintetben, hogy Montenegró valóban egy sikertörténet. És a régióban gyakran tapasztalható problémák általában a szomszédos országokkal való együttműködés hiányára vezethetők vissza, illetve a különböző országokon belüli feszültségek az etnikumok közti kapcsolatok tekintetében ezek egész egyszerűen hiányoznak, nincsenek, nem adottak Montenegróban. Az előttünk levő szöveg eleget tesz az összes olyan kritériumnak, amelyet én elvárnék egy ilyen szövegtől, és nem kívánok módosítást előterjeszteni, mert jónak tartom a jelentést így. Van még néhány nap, ameddig ugye, módosításokat terjeszthetünk elő. Ha egyáltalán, akkor csak kis kozmetikai változtatásokat vezetnék be, de ezek politikailag nem változtatnak a jelentésen. Igazából a struktúrán sem kívánok módosítani, mert úgy gondolom, hogy Tenök úr mindent rendkívül jól lefedett a gazdasági kérdésektől, egészen a regionális együttműködésig, beleértve az egyéb olyan aspektusokat, amelyeket a múltban már megvizsgáltunk. Az igazság az, hogy amit a múltban megvizsgáltunk, annak ugye eleget tett a montenegrói kormány, tehát gondoskodtak arról, hogy az összes területen előrelépés történjék. Ez a véleményem, de érdeklődéssel várom, hogy mit tudnak ehhez még a kollégák hozzátenni. Alapvetően azonban támogatom a jelentés jelenlegi formájában. Köszönöm. Köszönöm. Másodikként uh, Fárm kolléga kap szót, tessék három percben. Thank you, Chair. Köszönöm. Nagy köszönet Tenak úrnak. Úgy hiszem, jelentése alapvetően jó, igen jó, és a szocialista árnyék elődökként mondhatom, hogy több módosítót, hogy benyitettünk tavaly, ezeket belevette a szövegbe. Ezek némelyikét, és ez eljavította a jelentését. Szerintem széles alapokon álló konszenzus alakult ki a frakciók között Montenegró tárgyában. Még döntésre vár néhány módosító sorsa, ezeket lehet, hogy benyújtjuk majd. Nem nagy súlyúak ezek. Két olyan terület a, van, ahol átfogalmaznánk a szöveget. Ez egyik a korrupció, a jogállamiság ügye. Nincs kétség a felől, hogy Montenegró komoly előlépéseket tett, de még bizonyításra vár, hogy ezeket végre is hajtják, és ezt e, ennek bizonyos múltja alakul ki. Tehát csak papíron szerepelnek a szabályok, hanem a társadalmi változások, a jogállamiság valósága megvalósuljon, és egyfajta értékváltás történjen a montenegrói társadalomban. Néhány pontban erősíthetőek ezek az igények. Aztán van még egy terület, a civil társadalomhoz kapcsolódó ügyek. Tenok úr említette a nemek között egyenlőséget, ez helyén való, ám vannak más kérdések is, mint a, a, a civil szervezetek, a munkaerőpiac helyzete ahol egy kicsit világosabban fogalmazhatnánk. Aztán az IPA finanszírozás működéséről is kell szólnunk, hogy mennyiben tudja támogatni a civil társadalom fejlődését, itt vannak bizonyos ö, hibák. Teljesen értetek Tanok úrral abban, hogy a fő kérdés az, hogy elkerüljük azt, hogy Montenegrót szükségtelenül késleltessük a tárgyalások megkezdésében. Több tagállamban érzékelhető hogy, hogy általában bővítés a kapcsolatban nemzeti vita alakul ki, amely egyre inkább arra hajlik, hogy feladjuk azt a regatta modellt, amelyet a bővítéshez kapcsoltunk korábban. Ami azt jelenti, hogy minden országot saját, csak saját érdeme alapján kell értékelni. És ennek alapján nincs okunk arra, hogy késletessük Montenegró tárgyalásait, csak azért, mert más országok a térségben nem teljesenek olyan jól. Itt egyetértek Tanok úrral. Tehát lehet, hogy néhány módosot ugyan benyújtunk, de ezek nem lesznek uh, nagy súlyúak. Általában tehát egyetértünk. Grazie. Mm, Köszönöm. A Weigel kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Tanok úrnak köszönetet mondani ezért a rendkívül nagyra törő és kreatív megközelítését, amelyet a jelentéssel kapcsolatban tanúsított, és ugyanígy hálás vagyok azért is, mert ez egy rövid jelentés. Az állam maga kicsi, átlátható, és úgy gondolom, hogy pozitívan viszonyulhatunk a montenegrói előre lépésért, haladásért, és ezt ki is kell fejeznünk. Tehát semmi értelme nem lenne annak, hogyha sok módosítást előterjesztenénk, úgyhogy pusztán néhány észrevételről gondolom azt, hogy bele kellene ezeket illeszteni a dokumentumba. Támogatom azt az elképzelést, amelyet most fejtett ki az imént a kollega a szocialista frakció nevében. Semmi sem szól amellett, hogy késleltessük a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Az Európai Unió összes országában. Úgy gondolom, hogy egyetértés alakul ki majd arról, hogy Montenegro egy sikertörténet, egy pozitív példa, hiszen nincsenek a horizonton olyan problémák, amelyek tovább késleltethetnék a tárgyalások megkezdését. Hangsúlyoznám még azt is, hogy Montenegro haladást ért el különböző olyan kritikus területeken, amelyekről többször hallhattunk. Gondolok többek között a korrupció elleni küzdelemre. Meg kell jegyeznünk, hogy Montenegro tudatosan erőfeszítéseket tett és haladást ért el ezen területen. A szomszédos országokkal is kapcsolatokat épített ki, és az Interpollal is hajlandónak mutatkozott az együttműködésre. Aztán a média szabadság, illetve azon incidensek, amelyekre a korábbi években sor került, az újságírók elleni támadások, ezeket, az, ezeket a múltban ezek a múltban ezek csökkentek, a legutóbbi jelentések tanúskodnak erről, és a rendészeti hatóságok komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy kinyomozzák az ilyen eseteket. Ez a politikai kultúra része, és ezt ezért szervesen kell megközelíteni. Korábban ezt az ilyen eseteket nem kezelték komolyan, ami pedig a határ ügyeket illeti, tudomásom szerint egy vegyes bizottság ülésezni fog a közeljövőben az állam és kormányfők szintjén, Horvátország és Montenegro vesz részt ezen, és ott kifejtik majd, hogy hajlandóak ezt az ügyet a hágai nemzetközi bíróság elé terjeszteni. Aztán ott van az ortodox egyház esete, a szerbiai és a montenegrói egyházra oszlik az ortodox egyház, és ez a társadalmon belül is irritációt okoz. Ez egy valódi probléma, Ugyanakkor ezt állami szinten nem lehetséges megoldani, ezt magának az egyháznak kell tisztáznia. És szeretném a figyelmet felhívni még valamire. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne biztosítsuk azt, hogy jogosan be lehessen avatkozni Szerbia, illetve Montenegró belügyeibe. Montenegrónak fel kellene hagynia mindenfajta nyomásgyakorlással, a kisebbségek esetében, illetve azon kisebbségek nem lenne szabad nyomás alá helyezni, akik Belgrád iránt hűséget mutatnak. La parola alla collega Lunacek. Köszönöm, Lunacek kolléga kap szót három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani itt elnök úrnak azon jelentés bemutatásért. Ez egy jó jelentés, rövid, szükre szabott. Három pont lenne részemről ahol módosító indítványokat fogok benyújtani, hogyha a jelentéstevő támogatására találok ezt illetően. De elmondanám, hogy az egyes bekezdőst illetően mindenképpen pozitív, hogy 2012. június 1 meg kell, hogy kezdődjenek a tárgyások, ezt támogatjuk, a korrupciót illetően ezt támogatta azt a bekezdést, de van három olyan terület, ahol azt hiszem, hogy a jelentés erősebb kellene, hogy legyen. Az egyik a környezetvédelem, az energia, a gazdaság. Már a legutóbbi ízben, az utolsó jelentésnél a Moracse folyónál építendő gátat felvetettük, talán a ö, közbeszerzés pályázat eddig kudarcot vallott, és a ö, projekt a Skadartó tavat illetően, amely egy fontos természeti rezervátum, és a biodiverzitás is nagyon jelentős Montenegróban. Nos, azt hiszem, hogy itt szükséges lenne a következő közbeszerzési eljárásnál pályázatnál teljes átláthatóságot biztosítani, és a kormánynak stratégiát kellene kialakítania, hogy hogyan bánik a víz erőművekkel, azt hiszem, hogy a nagy projekteknél, amelyek a biodiverzitást befolyásolják, nos, ez nem, ezek nem segítik az idegenforgalmat az országban. Itt lesznek módosítóim. A második dolog, tőnök kolléga az emberi jogok, a diszkrimináció ellenesség területéről említett dolgokat, a szexuális orientáció alapján való ö, diszkriminációt viszont említetlenül hagyta a jelentésében, és ö, Pontosan a tavaly évben voltak ilyen esetek, Kacsin kolléga is a helyszínen volt egy rendezvényen, a homofóbia ellenes napon, voltak esetek, amelyeket még nem derítettek fel teljes mértékben. A rendező szervezett helységeiben a rendőrség vizsgálódott, tehát nagyon jó az, hogy van már egy diszkrimináció ellenes ombudsman a kormányban, de a jogszabályok végrehajtásához még szükség van néhány lépésre, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene haladnunk, és e tekintetben lesznek módosítóim. Azt illetően is, hogy a transgender személyek jogai hogyan érvényesülnek az egészségügy területén, itt jogszabályi változtatásokra van szükség, a teljes jogszabályi keret esetében ezen kisebbségek helyzetét még javítani kell. Tehát ezt illetően még módosítókat fogok benyújtani, hogyha támogatásukra találok. És az utolsó dolog a média és a nem kormányzati szervezetek. Ez ugyan szerepel a jelentésben, de azt hiszem, hogy jó lenne itt még valami követelni a média és a civil társadalom szerepét illetően, különösen az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférést, illetően ezt erősebben kellene követelnünk, hiszen nem lehetséges, hogy továbbra is megfélelmítsék a kormány részéről, vagy más hatóságok részéről az érintett személyeket. Azt hiszem, hogy itt még javításokra van szükség, és a e tekintetben is módosítókat fogok benyújtani. Egészében azt hiszem viszont, hogy jó úton vagyunk, és köszönetet mondok ezért. Elnök, köszönöm. Huntis kolléga kap szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy Montenegro csatlakozásának kérdése egy rendkívül egyszerű eset, gyakorlatilag a legegyszerűbb a nyugat-balkáni országok közül. Az összes képviselőcsoport egyetért egyetért Montenegró csatlakozásával, természetesen az infrakcióm is. Ami pedig ezt a jelentést illet, illetve Tenok úr előadását, nem tudom, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy tegnap a Macedóniával kapcsolatos vita a szürrealitás határát súrolta. Nem tudom igazából, hogy mire gondolt. A még megoldatlan más országokkal tisztázatlan ügyekre gondolt. Nos, Montenegro esetében szerencsére ilyenfajta problémák nincsenek. A szomszédos országokkal való kapcsolatok terén nincsenek ilyen problémák, de engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy vannak más abszurd problémák, szürrealista problémák, amelyek nagyon is reálisan jellemzik a korunkat. Egy klasszikus megközelítést követ ez a és egy olyan országról, amely az Európai Unióhoz kíván csatlakozni. a NATO-ban való részvétel. Nem tudom, hogy mióta kritériuma annak, hogy egy ország csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Ezt eh, miért eh, nézzük jó szemmel? Ebben a térségben ugyanis a NATO egyáltalán nem mondható népszerűnek. Egy olyan szerv, ahogyan az tegnap is elhangzott, amely nem képviseli egyáltalán a nép akaratát, nem mondható népszerűnek. Másodszorban pedig mit várunk el egy tagjelölt országtól? Amint megnyitjuk a különböző fejezetek tárgyalását, Tegnap Montenegróban egy nagy tüntetésre került sor a megszorító intézkedések ellen. És mit is mondunk ebben a jelentésben? Ugye azt mondjuk, hogy az ország a szabad kereskedelemmel vonatkozó, a szabad piacsal kapcsolatos intézkedéseket kezd foganatosítani. Olyan időket élünk, amikor megszorító intézkedések tömege születik, de kérdés, hogy mi történik például a bérek szintjével, a bérszinttel, illetve mi történik a civil társadalommal. Vannak ugye különböző gazdasági kritériumok, a kopenhágai kritériumok, de az igazság az, hogy attól tartunk, hogy manapság túlságosan szigorú, megszorító intézkedéseket hoznak. Például ami a munkanélküliséget illeti, túlságosan szigorú intézkedések születnek ezen országokban, annak érdekében, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. És végezetül szeretném feltenni a következő kérdést. Milyen politikát kell követni, amikor a társadalmi problémákat értékeljük, mint például a munkanélküliséget, és persze van számos egyéb probléma is, ami ezzel összefügg. De ezeket majd később meglátjuk. A tüntetők tegnap egy korrupt kormányjal szemben tüntettek, úgyhogy a korrupciót továbbra is vizsgálni kell. Kukán kolléga kap szót, a Montenegrói delegáció elnöke. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom azokhoz az előttem szólókhoz, akik pozitívan értékelték Montenegró előrelépéseit az európai integráció útján, és gratulálok Tenok úrnak magas minőségű jelentésért, amely jól realista, objektív módon tükrözi az országban tapasztalható fejleményeket. Montenegró az integráció útján, mint mondottam, jól halad. Tavaly kaptam meg a tagjelölti státuszt. Remélem, hogy a folyamat tovább előr, megy előre, és Montenegró ez évben elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat. Nem lesz egyszerű ezeket lefolytatni, és helyén való, hogy a legnehezebb fejezetekkel kezdjük a folyamatot. E tekintetben üdvözlöm Alexandra Andrea Pejovics EU nagykövet kinevezését főtárgyalói posztra az Európai Unió részéről. A hét prioritást illetően, amelyet az Európai Bizottság 2010-ben határozott meg, az ország jelentésében. Egyetértek Tenok úrral abban, hogy ezekben is jelentős előrelépések születtek. Különösen a parlament munkája javult, az annak az eljárásrendje, a jogi törvény, illetve a politikai pártok finanszírozását meghatározó törvény területén, de a bíróságok reformja és a korrupció ellenes harc, meg a, a szervezett bűnözés ellenes harc is jól halad. Az oktatási törvénynek is külön figyelmet szentel a jelentés, mert itt komoly politikai kompromisszumok születtek. A gazdaság területén Montenegró sikerrel tartotta a közkiadások és a hiány szintjét a Maastrichti kritériumnak megfelelően sikerült alakítani. A 2011-es WTO tagság területén is sikert könyvelhetett el Montenegró. Mindezek jó induló pontot jelentenek az ország számára a tárgyalások megnyitása előtt, és remélem a, a pozitív irány fennmarad. Vannak azonban továbbra is olyan területek, amelyek nagy figyelmet igényelnek részünkről. Folyamatos erőfeszítésekre lesz szükség a korrupció ellenes harcban, különösen a legmagasabb szinteken, és az egyes eseteket például a távközlés privatizációjának gyanús ügyeit figyelemmel kell kísérnünk. Aztán az állam igazgatás és a civil társadalom közötti viszonyt és a sajtószabadságot kell körültekintő figyelemmel kísérnünk. Végül elnök úr el kell mondjam, hogy ez a jelentéstervezet jó alapot teremt a további eszmecseréhez, és azt is remélem, hogy segíti Montenegrót az integrációs folyamat további sikeres lépéseiben. Grazie, questo punto. Köszönöm. Következzenek a többi kollégák. Kérem, hogy két percre korlátozzák hozzászólásaikat. Elsőként Kacsin kolléga következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Tenök úrnak gratulálni azért a nagyon jó és kiegyensúlyozott jelentésért. Azt hiszem, hogy a túlnyomó többség nevében mondhatom, hogy valóban szeretnénk már megnyitni idén júniusban Podgoricával a csatlakozási tárgyalásokat. Noha ez egy kis ország, egy relatíve kis gazdasággal, de ami a politikai vezetést illeti, példaértékűvé vált a többi nyugat-balkáni ország számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet sikerre vinni az integrációs folyamatot. Úgy gondolom, hogy eh, bíztatnunk kell még hozzá jobban azt, hogy eh, júniusban nyíljanak meg a tárgyalások, hogy miért. Nos, azért, mert eh, amint elkezdi Montenegro a csatlakozási tárgyalásokat, már semmi sem lesz ugyanaz a térségben, hiszen a többi országot is ösztönözni fogja az, hogy utolérjék Montenegrót. A regionális kontextus rendkívül fontos. Nagyon sok a szomszéd, ugye Bosznia-Hercegovina, Albánia, Szerbia, Koszovó, ők lemaradtak, és ez egy ébresztő szó lesz majd Macedónia számára is, hogy a névkérdéssel kapcsolatos tárgyalásokat megkezdje. Tehát nagyon fontos az, hogy haladjunk a szervezet bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben. Ahogyan azt a delegációvezető is megjegyezte, a szervezet bűnözéssel vádolható személyeket a bíróságok elé kellene állítani mivel a korrupció még mindig nagyon jelentős az országban, ezért fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a korrupciós küzdelemben. Nagyon fontos a jogállamiság is, és a 23-as fejezet, valamint ugye az igazságügy és az alapjogi fejezet, ha megnyílik, akkor felgyorsítható az országban a bíróságokkal kapcsolatos reform is, és gondoskodni kell, hogy zöggenőmentesen folyjon továbbra is. Montenegro előrelépéseket tett a közösségi joganyaga való harmonizáció terén bizonyos területeken, de a végrehajtás továbbra is fontos, ahogyan erre rámutat a jelentést. De szeretnék hangsúlyozni valamit, ami nagyon fontos egy szélesebb kontextusban. Az oktatás terén a nyelv, illetve a nyelvek használatával kapcsolatos konszenzus történeti jelentőségű kompromisszum szükséges, hogy a feszültségeket el lehessen oszlatni és egy valóban multietnikus társadalom elveit kell megvalósítani. Remélhetőleg ez hozzájárul majd ahhoz, hogy Brüsszel, a tagállamok és Podgorica közti megértés javuljon a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Péter Le kolléga utolsóként két percben. Köszönöm. Én is gratulálok Tenok úrnak. Egy realista, objektív jelentést írt leírta a helyzetet. Látunk kell, hogy az a tény, hogy az ország kicsiny, nem feltétlenül jelent könnyű feladatot a jelentés megírásában. Montenegro jelentős előlépéseket tett. Eljött ideje annak, hogy megnyissuk a tárgyalásokat ezzel az országgal. Remélem, hogy az ország dinamikus pályán marad az integráció tekintetében, a jogállamiságra vonatkozó intézkedéseket, a szabad piacra, működésre vonatkozó feltételeket terjeszti és eléri, és ezáltal az integráció megvalósul. Tanok úr szó. Köszönöm, a különböző vélemények megerősítették az én nézeteimet is, hogy valóban Montenegro a haladás útjára állt, és halad a csatlakozás felé, tehát minél hamarabb ezeket meg kell, ezt, ezeket a tárgyalásokat el kell kezdeni. Göran Farm úr úgy említette, hogy saját érdemei alapján kell értékelni az országot, és nem emelhetjük a lécet állandóan különböző belpolitikai kérdések miatt, vagy azért, mert valaki ellenzi a csatlakozást magát. Ibri Zagics asszony hozzászólását is köszönöm, és nagy érdeklődéssel várom majd a szocialisták módosító indítványait. A civil társadalom megerősítésére tettek utalást a korrupciós küzdelemre és a média szabadságra, ami pedig az ALDE javaslatát illeti, köszönöm, és különösen jó lenne, hogyha felhasználhatnám a kollega ismereteit, hiszen ő jól ismeri ezt a térséget, úgyhogy bármilyen friss információ nagyon hasznos lenne, sőt, talán egy részletesebb módosítás is a szerb és a montenegrói ortodox egyház közti kérdésről. Nem hiszem, hogy ez befolyásolná a csatlakozás sikerét, a két egy ortodox egyház közti vita. Lunacek asszony, természetesen én is támogatom a közbeszerzések terén a fokozottabb átláthatóságot, de nem támogatom azon zöld módosításokat, amelyek arra utalnak, hogy milyen negatívan befolyásolták bizonyos kérdések a montenegrói gazdaságot, illetve az energetikai ágazatot de természetesen nagy érdeklődéssel várom Dunacek asszony esetleges módosításait az LGBT közösség jogaival kapcsolatban. Huntis kollega a GUE részéről ő konkrét utalást tett a NATO-ra. Hát a NATO tagság természetesen nem kritérium az EU-hoz való csatlakozásnak, de ez jelzi, hogy az érintett állam mennyire érett gazdasági vagy politikai szempontból, hogyha a NATO is fontolgatja az ország csatlakozását. Én a NATO-ra való utalást nem szeretném törölni a C preambulum bekezdésből, hiszen ez pusztán leírja, jellemzi a montenegrói külpolitikát és annak stratégiai célkitűzéseit. Tehát megemlíthetjük, hogy ez az egyik céljuk. Ez alapján láthatjuk az orientációjukat, tehát hogy az euróatlanti irányba kívánják irányítani a külpolitikát. Kukan úr nagyon bölcs dolgokat mondott, hiszen valóban ő a térség egyik kitűnő szakértője, aki ismeri a külpolitikai kérdéseket, tehát Örülök annak, hogy támogatja a jelentésemet is Kacsin úr. Köszönöm a hozzászólásait, hiszen ő is szakértője ennek a térségnek. Ha kíván módosításokat előterjeszteni, az nagyon örvendetes lenne. Ugye említette, hogy Montenegro egy kis ország, de e, egyidejűleg e, jó szomszédi kapcsolatokat ápol, tehát hogyha ezt példákkal alátámasztaná, akkor ez hasznos lenne, mert én hallottam ilyet, amikor Podgoricában jártam, hallottam, hogy valóban egy semleges közvetítőként kívánnak fellépni egyéb nyugat-balkáni országok között. Tehát valóban ez Montenegró javára szól, és Péter Le úr is pozitívan viszonyult a jelentésemhez. Azt kell mondjam, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezt a jelentést megkaptam, hiszen ez egy eléggé egyszerű téma, amelyet itt előterjeszthetek a parlament előtt. Tehát várom a módosításokat és a vitát, valamint a zárószavazás majd a plenárison, de ami Montenegro számára a legfontosabb az az, hogy a lehető leghamarabb elkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Eh, Emlékeztetnék arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje február a délután 6 óra. Tehát február 2-a 6 óra. Köszönöm. És 11 órakor folytatjuk folytatjuk a vitát az arab tavasz témájában. Vendégeket is várunk, és a nemzeti parlamentek képviselőit. Bernardino Leon is eljön hozzánk. Köszönöm. Tehát majd folytatjuk 11 órakor. colleghi. Tisztelt kollégák! Itt az ideje annak, hogy megkezdjük a munkát, kérem foglaljanak helyet. Abbiamo un interessante Érdekes vita előttünk az arab forradalmak egy évvel később címmel. Üdvözölni szeretném vendégeinket, üdvözöljük körünkben a nemzeti parlamentnek beli kollégáinkat, és szeretnék köszönetet mondani valamennyi vendégünknek, hogy elfogadták meghívásunkat erre a vitára, amely bizonyosan aktuális és érdekes is egyben. Ismétlem, az arab forradalmak egy évvel később a cima vitának azt hiszem, hogy nagyon fontos a nemzeti parlamentbeli kollégák jelenléte, akik részt vettek és részt kívánnak venni ezen kezdeményezésben, amely megerősíti kül- és biztonságpolitikánk demokratikus alapjait összhangban a Lisszaboni szerződés rendelkezéseivel és szellemével. Ezzel a vitával az Európai Parlament még egyszer kikívánta emelni figyelmét azon mérható változások iránt, amelyek a földközi tenger déli térségében megvalósultak, valamint aggodalmainknak is hangot kívántunk adni. Egy évvel ezelőtt a tunéziai nép fellázadt a Benali autoritárius rendszer ellen, és uh, saját kezébe vette sorsát. A tunéziai tiltakozások hasonló tiltakozásokat váltottak ki az összes arab országban, a parlamentünk pedig első között uh, üdvözölte ezen eseményeket az Európai Unión belül, amelyek az arab népek szabadság iránti vágyát nevezték, fejezték ki. Az Európai Unió sűrűs választ kellett, hogy adjon ezen eseményekre, amely következetes is egyben, és megfelel az események történelmi horderejének, ugyanakkor az objektív igényeknek a demokratikus mozgalmak által érintett arab országokban. Fontos volt tehát számunkra, hogy egyesítsük ezen eszmecsere alkalmából a külpolitikai életszerepeit, valamint az Európai Bizottság főszereplőit, hogy közös válaszokat adjunk ezekre a kihívásokra, amelyek elé az arab forradalmak állítottak minket a biztonság területén, a stabilitás területén, valamint a demokratikus fejlődés területén az arab országokban lévő intézményeket ellen illetően. A Velencei Bizottság szakértelme nagyon értékes lehet a valódi demokratikus fordulatot, illetően az arab országokban. Ezen kívül emlékeztetni szeretnék arra, hogy amerikai partnereink egyetértenek velünk abban, hogy a földközi tenger déli térségében lévő országoknak győztesen kell kikerülniük a demokratikus átalakulási folyamatból. Ezért nagyon értékes körünkben William Taylor nagykövet úr jelenléte. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és együttműködésünk valamennyi szereplő érdekét szolgálja ezen demokratikus és jogállamiság felé vezető folyamatban az arab világban. Számos aggodalommal nézünk szemben, és a közös politikai megközelítésre nagyon nagy szükség van. Felszólalásomat azzal zárnám az első vitakör előtt, amelyet kollégám Pierre Antonio Panceri fog moderálni, hogy hát is adom neki a szót, és köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is csatlakozom az üdvözlő szavakhoz. Három meghívottunk irányában. Bernardino Leon az Európai Unió külön megbizotja a földközi tenger déli térséget, illetően William Taylor nagykövet úr a közel-keleti átmenet külön megbizotja koordinátora az USA részéről, és az Európai bizottság a demokrácia e, e, érdekében elnöke, a Velencei Bizottság elnöke, a harmadik vendégünk. Ezen eszmecsere során azt hiszem, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy némileg pragmatikusabb megközelítést alkalmazzunk, közvetlen kapcsolatban az átmenet valós tényeivel, a három meghívott folyamatos kapcsolatban áll a földközi tenger déli térségében lévő országok képviselőivel mandátumok révén. Leon úr mandátuma beilleszkedik az új szomszédságpolitika kereteibe, hogy déli partnereinket segítse a demokratikus átalakulás útján. Különböző kezdeményezéseket foganatosítottak a partnerországok vonatkozásában. Fontos ezeket megismernünk, mielőtt foglalkoznánk a legfontosabb kérdésekkel, amelyek az első választások után felvetődtek, gondolok itt a tunéziai, az egyiptomi választásokra, de nem utolsó sorban a líbiai hírekre is utalnék. Taylor uh, úr, nagykövet úr mandátum hasonló szándékot, politikai szándékot fejez ki, az a cél tehát, hogy az arab világban zajló átmenetet, demokratikus átmenetet segítsék. Az amerikai stratégiára utalnék ezen térségre vonatkozóan, illetve a különböző eszközökre és intézkedésekre, amelyeket mind politikai szinten, mind pedig gazdasági szinten foganatosítottak a térség érdekében. Taylor úr megosztja majd velünk saját értelmezését ezen politikai kontextus illetően, amely kialakult ezen arab országokban az első választásokat követően. Az EU és az USA kötelezettséget vállaltak abban, hogy támogassák a demokratikus átalakulást, számot vetve az egyes országok sajátosságaival. Meg kellene tudnunk tehát, hogy hogyan lehetne erőfeszítéseinket az irányban megfelelően koordinálni. Az Európai Unió is nagyon fontos szereplő volt, az Velencei Bizottság is fontos szaktudását, szaktudásával segítette ezt a térséget. Bulbikio úr, aki, mint emlék, mondtam, a Velencei Bizottság elnöke, folyamatos párbeszédet folytat a politikai szereplőkkel és a civil társadalommal, az felsőoktatás világával, a jogász, az alkotmányjogászokkal, Fontos tehát, hogy elemezze az alkotmányos és intézményes kihívásokat a jelenlegi demokratikus átalakulási folyamatban, például Tunéziában, a választásokat követően Egyiptomban ez különleges érdeklődésünkre tart számot. Ezzel zárom is szavaimat, és megadom a szót Bernardino Leonnak. Emlékeztetném a vendégeinket arra, hogy annak érdekében, hogy lehetővé tegyük aztán az eszmecserét, azok számára, akik részt vesznek ezen a fontos szemináriumon, mindenkinek 10 perc időt adnék. Köszönöm, Bernardino Leonnal kezdjük. Grazie, grazie mille. Uh, good morning. Eh. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy eh, lehetőség számomra az, hogy visszatérhetek ide az Európai Parlamentbe. Kezdettől fogva hangsúlyoztam, hogy ez az önökkel folytatott párbeszéd kulcsfontosságú, és továbbra is azt gondolom, hogy miután déli partnereinknél a hatóságok a legnagyobb legitimációval rendelkező szervek a parlamentek. Az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlament képviselőinek is egy nagy lehetőség ez a párbeszéd. Nagyon fontos ez. szerepünk, hogy a parlamenteket képviseljük, és az új hatóságokkal, az új kormányokkal és intézményekkel nagyon fontos a párbeszéd. Úgy gondolom, hogy ezen az ülésen főleg a nemzetközi kontextusra összpontosítunk, ugye az ENSZ, a civil szervezetek, az Európai Unió szervei foglalkoznak most ezzel az új politikai helyzettel, amely a földközi tenger térségében kialakult. Ezt gyakran némileg szkeptikusan szemlélik különböző oldalakról, és megértem hogy amikor az emberek például a közveleménykutatásokat nézik, olyan országokban, mint mondjuk Egyiptom, akkor láthatjuk, hogy valóban, amikor az embereket arról kérdezik, hogy hogyan vélekednek a nemzetközi partnerekről, akkor általában Európa nem a rangsor élén áll. És az emberek benyomása gyakran az, hogy meg kellene várnunk azt, hogy hogyan alakulnak az események ezen országokban, még mielőtt lépéseket tennénk, illetve döntenénk a jövőbeli stratégiánkról. Az én üzenetem ezzel a kérdéssel kapcsolatban pontosan az, hogy nem ezt kellene tennünk, hiszen nekünk, európaiaknak nagyon komoly értékeink vannak a nemzetközi közösségnek is, és képesek vagyunk arra, hogy befolyásoljuk, alakítsuk a térségbeli eseményeket, tehát nem maradhatunk pusztán szemlélők, hanem szerepet kell vállalnunk a végrehajtó, a törvényhozói hatalomnak egyaránt, szerepet kell vállalnia ebben a folyamatban. Ez egy nagyon nagy felelősség Európa és a nemzetközi közösség számára is. Arra kértek, hogy kommentáljam a különböző kezdeményezéseket, a különböző országokban a választások utáni helyzetet, illetve azt, hogy hogyan ítéljük meg a kihívásokat, mit gondolunk a közeljövő kihívásairól, és hogyan illeszthető ez a nemzetközi kontextusba. Engedjék meg, hogy röviden kitérjek a különböző országokra a térségben. Először is Tunézia. Tudják, hogy ugye volt egy magas szintű csoport. Hangsúlyoznám, hogy nem pusztán a tunéziai kormányjal, hanem az ottani politikai pártokkal és a civil társadalommal is egyeztettünk, beszéltünk, és ezáltal megalapoztuk azt a párbeszédet, amelyet a választásokat követően folytatunk a kormányjal, hiszen három politikai párt a, a NAHTA, a CPR és a Takatól, a szociáldemokraták alkotják a koalíciót, és a választásokat követően ezen három politikai párt képviselőivel szoros kapcsolatban állunk. Holnap ismét Tunéziába utazok, és a Jabali miniszterelnökkel beszélek, második alkalommal a választásokat követően. Először egy nagyon érdekes ülést tartottunk, még néhány nappal azelőtt, hogy felkérték volna a kormány alakítására. alkalmam nyílt arra, hogy nagyon kényes kérdésekről is megtudjam a véleményét, és láttam azt, hogy elkötelezte magát a megbékélés mellett, be akarja vonni az európaiakat, az amerikaiakat, a nemzetközi közösséget, és úgy vélem, hogy hamarosan nagyon fontos híreket kaphatunk majd az új miniszterelnök részéről. Arról, hogy hogyan kívánja ő az Európával való kapcsolatokat alakítani. Tunéziával kapcsolatban a következő lépések során ugye tartunk egy task force ülést, ez lesz a legfontosabb lépés. Így próbáljuk az új tunéziai hatóságokkal elmélyíteni a kapcsolatainkat, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy a parlament, illetve a nemzeti parlamentek szerepebben kulcsfontosságú Jordánia esetében Elmondhatom, hogy már öt alkalommal ellátogattam oda, az elmúlt két hétben kétszer is, február 11-én Abdallah királyjal, ő felségével fogok találkozni, és azt mondhatom, hogy jó benyomást keltett, ami a reformok melletti elkötelezettségét illeti. Úgy vélem, elmondhatom, hogy Jordánia a legmagasabb szintől, ugye a tervezési, a külügyminiszter, illetve a miniszterelnök részéről komoly kötelezettséget mutatott. De hangsúlyoznám, hogy a parlamentáris ügyek miniszterével és a jogalkotási miniszterrel, aki az átmenetet irányítja, velük különlegesen fontos párbeszédet folytattam. Az Európai Parlament az európai fél bekapcsolódott ebbe a folyamatba, amelynek során az elkövetkezendő hónapok során a reformok alapjait kidolgozzák. A legutóbbi látogatásom során a 11 fő jordániai párttal is egyeztettem. Ez volt a második alkalom, hogy a politikai pártok a kormányjal egyeztettek, és az Európai Uniót felkérték, hogy legyen jelen a teremben, amikor erre a tárgyalásra sor került, és az ülés végén a politikai pártok egyes vezetői hangsúlyoznám, hogy ellenzéki vezetők is jelen voltak ezen az ülésen, ami ugye nagyon kemény volt, és ezen politikai vezetők jelezték, hogy ez volt az első alkalom, hogy egy a nemzetközi közösség egy képviselője is jelen volt, tehát nagyon fontosnak ítélték meg a nemzetközi közösség támogatását, mert ezáltal az átmenet, az átmenetet jobban ki lehet, el lehet készíteni. A civil társadalommal is kapcsolatban állunk, akárcsak Tunéziában. Kollégáim 20 különböző civil szervezettel találkoztunk. A következő lépés az lesz, hogy egy task force jön létre február végén, és biztos vagyok abban, hogy akárcsak Tunézia esetében, amikor is eh, a parlament Antonio Panceri, Ignacio Salafranca és egyéb parlamenti képviselők is jelen voltak. Remélem, hogy Jordánia esetében ugyanez mondható majd el. Egyiptom a jogalkotási választásokra, a parlamenti választásokra sor került, most pedig az elnökválasztás következik, amikor majd egy civil kormány veszi át a hatalmat. Reméljük, hogy az iszlámisták koalíciót hoznak létre más politikai pártokkal, tehát kapcsolatban állunk a felekkel, és február első hetében elutazunk az országba. Az összes politikai párttal, az átmeneti kormányjal, az egyiptomi hatóságokkal és a civil szervezetekkel is szoros kapcsolatban állunk. Nagyon sok civil társadalmat képviselő szervezettel egyeztetünk. Marokkó esetében ugyanez a helyzet, a választásokat követően első alkalommal ellátogatok majd az országba, eddig háromszor látogattam már oda, és szoros a kapcsolat. Marokko esetében hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos az, hogy a parlament bekapcsolódjon ebbe a folyamatba, hiszen a választások után kulcsfontosságú helyzet állt elő Marokkóban, és nagyon fontos, hogy nyomon kövessük azon nehéz döntéseket, amelyek, amelyek megszületnek Marokkóval kapcsolatban. Ez tehát rendkívül fontos. És végezetül Líbia. Az első workshopra jövő héten, január 30-án és 31-én kerül sor. Ennek keretében ugye az Európai Parlament felelőssége különleges, hiszen az ensz a Világbankkal és az IMF-fel együtt veszünk részt a tárgyaláson, ami feladatunk a nemzeti erők koordinálása, különböző országok képviselőivel együtt veszünk ezen részt, és a három említett testülettel egyeztetünk. Én arra számítok, hogy a közeljövőben a civil társadalommal is kialakíthatunk egy ilyen ülést, talán februárban. Erre sor kerülhet. A választások előkészítése ugye a fő feladat, de Együtt kell működni a kormányjal is, hogy elősegítsük azt, hogy ismét visszatérjen minden a normális kerékvágásba, a szociális ellátások, a szociális biztonság, a határigazgatás terén. Még gyorsan szólnék néhány szót a kihívásokról. Korábbi alkalmakkor már hangsúlyoztam, hogy gazdasági, politikai kérdéseket együtt kell szemlélnünk, ezen forradalmak, tüntetések a méltóságról szólnak, ennek ugye van egy politikai vonatkozata, a szabadság, illetve a politikai rendszerben való részvétel fontos, de ezzel együtt a munkahelyek teremtése is, és szerintem ez a fő kritikus kihívás. Tehát engedjék meg, hogy ezt emeljem ki. A nemzetközi közösség részéről nem csak azt az a fontos, hogy válaszokat adjunk az együttműködés útján, mert ezen országok maguk képesek a termelésre, működőképes gazdaságuk gazdasággal rendelkeznek, és vannak olyan területek, mint a kereskedelem, a beruházások, a mezőgazdaság, ezek kulcsfontosságú területek, ha azt akarjuk, hogy tényleg működőképes legyen a gazdaság. Politikai kérdésekben fokozni kell a politikai párbeszédet a különböző erőkkel, hidakat kell építeni, bevonva ezen új szereplőket. Ez nem olyas valami, ami intézmények között kell, hogy kialakuljon, hanem a társadalmat be kell vonni, tehát az emberek között kell kapcsolatokat kialakítani, és egy paradigmaváltásra is szükség van, hiszen drámai változások mennek végbe ezen országokban, a társadalomban is, de nekünk is változtatnunk kell a megítélésünkön és az országokhoz való viszonyunkon. Jogalkotási változások mennek végbe, reformok ezen országokban, és a választási megfigyelésekben is részt kell vennünk. Emlékeztetnék arra, hogy Gáler úr ugye a misszióban részt vett Tunéziában, és ez nagyon fontos volt. Még a nemzetközi kontextusra térnék ki, Taylor nagykövet úr itt van ma, kitűnő diplomata, aki kitűnő munkát végez, és szoros kapcsolatban állunk, kitűnő az együttműködés, és az Egyesült Államok továbbra is egy nagyon fontos szereplő, de ugyanígy az ENSZ, illetve a nemzetközi pénzügyi szervezetek is, illetve az öböl menti országok, Törökország, és mások is, mint Svájc, Ausztrália, Kína, Dél-Korea, Norvégia, még Izrael is, olyan országok, amelyek komoly szerepet kívánnak ezen task force folyamatokban, és az Európai Unión keresztül szeretnénk együttműködni a déli partnereinkkel. Nagyon köszönöm. Másodikként William a nagykövet úr kapszót. Az amerikai kormány válasza az arab forradalmakra tessék. Uh, köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ma önökkel. Köszönöm, hogy barátom Berendő Leon meghívott. Egyesült Államokban mi az amerikai Bernardo Leont ismerjük, tehát vállaljuk a felelősséget, és azért a, a sikerért, amely ezen átalakulások célja. Meghatároztuk, milyen forrásokra van szükség e, segítéshez, és létrehoztunk egy szervezetet a, a, kormányon belül, amely figyelemmel kíséri ezeket az átalakulásokat. Bernardino Egyiptom támogatása, Tunézia és Libia támogatásában megosztott a felelősségünk. Ő megnevezett még két másik országot is, Marokkót és Jordániát, melyek nem esnek az én hatáskörömbe a kormányon belül, ám a közelkeleti átalakulások ö, akár terjedhetnek is. Eljöhet a közeljövőben az az idő, amikor Tunézia, Egyiptom és Libián túl Szíria és Jemen is azon országcsoporthoz csatlakozik, amelyek demokratikus átalakulás útjára léptek, amelyet támogatnunk kell. Úgy hiszem, hogy közös meggyőződésünk az, hogy ez a legfontosabb geopolitikai változás 89 óta világszerte, és a lehető leginkább támogatnunk kell ezt az átalakulást. Ez is közös meglátás. Mi az Egyesült Államokban úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy együttműködjünk az európaiakkal, az Európai Unióval, ezen átalakulások támogatásában. Az EU komoly kompetenciával bír ezen területen, az ők kereskedelmi kapcsolatai, szomszédságpolitikája, az önök viszonyrendszere a civil társadalommal ezekben az országokban pótolhatatlan. És a, az önök által vállalt szerep a NATO libiai hadjáratában mind-mind rámutat annak fontosságára számunkra, mennyire fontos az EU-val együttműködni ezen fontos kérdésekben. Tanultunk is a stabilitásról ezt meg azt, úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú tényleges stabilitás ebben a térségben nem adódik, a, nem, nem, nem lehet eredménye a tekintélyelvű rendszerek támogatásának. E tekintetben követünk el hibákat a múltban, ezt belátjuk, megtanultuk, hogy az igazi stabilitás olyan kormányokból származik, amelyek a, a, a kormányzat nép egyetértéséből adódnak. Ezt mi is, meg önök is komolyan veszük ezeket a leckéket, amelyeket meg kell tanuljunk, és ezért törekszünk arra, hogy a, a nép egyetértésével felállt kormányokat támogassunk. És támogassuk a szabad, méltányos választásokat. Ehhez persze olyan intézmények is fel kell álljanak, amelyek választatnak az emberek követeléseire. Fontos a kisebbségi emberi jogok tiszteletben tartása, a nők jogainak tiszteletben tartása. Ezek fontos elemei a, az, azon egyetértés, társadalmi egyetértésnek, amelyen a szilárd kormányzás alapulhat. A jogállamiság és az igazság érvényesülése is fontos cél. Ezek meglátásunk szerint emberi értékek, amelyet az arabok is, az európaiak is, az amerikaiak is követelnek, megkövetelnek, és közös értékként határozhatnak meg. Közös értékek állnak fenn, ám ezek más és más kontextusban érvényesülnek a három államban, amelyeket az amerikai kormány támogat szerv, intézményem révén. Tunézia, Tunézia a vezető, az éllovas, kronológiai szempontból is, meg a politikai lépések tekintetében is. Ott indult az arab tavasz, ott tartották meg az első szabad választásokat, amelyet szabad és méltányos választásoknak ítéltek. A nemzetközi megfigyelő koalíciós kormány állt fel, amelynek részei az iszlamista pártok, vezető párt szerepet játszanak, ugyanakkor szekuláris világi pártok is részei a koalíciónak. Örülünk annak, hogy az elnök és a miniszterelnök Tunéziában első nemzetközi útjukat Brüsszelbe vezetett az első útjuk. Ez nagyon pozitív jel a tunéziai nép számára is, az a tény, hogy osztják azokat az értékeket, amelyeket az Európai Unió és az európaiak testistenek meg, és a demokratikus átalakulás jó irányát jelöli ez meg. Reméljük, hogy, hogy ez az irány fennmarad, és, és hozzánk is ellátogatnak ezek a vezetők. Támogatjuk teljes messzélettséggel a gazdasági és politikai változásokat. A gazdaság és a politika kéz a kézben jár, külön-külön nem lehetnek sikeresek, ha azonban mind a kettő sikeres, az hozzá a tényleges sikert. A hitelgarancia tekintetében a gazdasági oldalon igyekezünk erősíteni az átmenetet, bátorítjuk a magánszektor erősödését, amerikai cégek tunéziai befektetéseit bátorítjuk, meg a tunéziai ö, vállalkozókat igyekszünk segíteni. Az egyik leghasznosabb nemzetközi programunk, az egy Peace Corps program. Tunéziában ez működött néhány évvel ezelőtt, aztán Ben Ali idején kivonult az országból a Peace Corps projekt, és most a tunéziaiak újra visszahívták, meghívták a civil társadalom erősítésére ezt az amerikai programot. Egyiptom összetettebb képet mutat, nagyon ernamikában, dinamikában mentén fejlődik, ott is szabad választásokat tartottak, tegnap állt fel ennek eredményeképpen az új parlament, az iszlamista párt, a szabadság és igazság párt nagyon jól szerepelt a választásokon, van egy másik iszlamista párt is, a szalafisták pártja, amely meglepően jól szerepelt, Várakozásaink szerint a tunéziai modell alkalmazható lesz Egyiptomban is. Meglátjuk, hogyan áll fel a kormánykoalíció, miképpen képes kormányt alakítani, lefedve a társadalom egészét, belátva a kisebbségok fontosságát is, és az emberi értékek érvényesülésének fontosságát. Támogatjuk azt is, hogy a fegyveres erők kötelezettséget vállaltak arra, hogy júniusban, július elején átadják a hatalmat a polgári kormánynak Egyiptomban. Az új alkotmány alapján meg kell válasszák az elnököt is. Az új alkotmányt egy száz fős bizottság írta, melynek tagjait az új parlament jelöli ki. Nagyon fontos folyamat lesz ez az alkotmányozás folyamata is tehát, támogatjuk, minden gyorsabban haladnál jobb, és várjuk, hogy az új polgári kormánya együttműködhessünk. Gyorsan fejlődik a civil társadalom is Egyiptomban. Örömmel támogattuk ezt a múltban is, és továbbra is fenntartjuk ezt az álláspontokat gazdasági szempontból is, a média részéről és a politikai pártok megalakulása szempontjából is támogatjuk a folyamatot, ahogy az európaiak is fontos, hogy ne csak egyes politikai pártok kapjanak támogatást, hanem általában a politikai önkifejezés megvalósuljon. Sajnálatos módon az egyiptomi kormány a politikai párt szervezeteket, amelyek nem egyes pártokat, hanem a politikai összerveződést támogatták, itt a kormány bezáratta több ilyen irodát, nem csak amerikai, hanem, hanem egyiptomi civil szervezetek irodáit is. Ez baj az egyiptomiaknak is, meg nekünk is. Azt várjuk, hogy ezek a, az NGO-k újra megnyithatják irodáikat, újra elkezdhetik működésüket, visszakapják irodai berendezéseiket, meg azokat a pénzeszközöket is, amelyeket az állam lefoglalt, és újra szabadon működhetnek majd Egyiptomban. Amíg ez a döntés megszületik, addig ez a tény, amit a kormány akadályozzák működését, és, és lefoglalta az irodáikat, nehézséget jelent az együttműködésben. Meghatároztuk az együttműködés területeit Egyiptommal, mint tudják, komoly katonai támogatást is nyújtunk az egyiptomi kormánynak, az egyiptomi hadsereg eh, nek eh, nyújtott támogatást, azonban ez évben először az amerikai kongresszus feltételekhez kötötte. A harmadik fontos célországunk Líbia, amely a legnagyobb kihívást jelenti, nagyon nehéz megszervezni a társadalmat, politikai verseny indult a júniusi választásokra, most volt megcélozva. A tunéziai és egyiptomi tapasztalatok alapján többé-kevésbé kialakult egy konszenzus arra nézést, hogy milyen legyen a, a választásokhoz, milyen legyen a választásokhoz vezető út. Líbiában nem ez a helyzet, ott nincs ilyenfajta egyetértés a társadalomban. Azonban támogatjuk a választásokhoz vezető folyamatot, és a, biztos vagyok abban is, hogy a Velencei Bizottság is nagyon fontos szerepet vállal majd itt. Ahogy korábban említettem, az európai vezető szerepet támogatjuk a líbiai újjáépítésben. Nagyon örülünk annak, hogy támogathatjuk ezt, ahogy tettük ezt a NATO hadműveletei során is tavaly. Az ENSZ-el szoros együttműködve koordinálunk, az ENSZ kell, hogy a, a libiai kormány kéréseit csatornázza felénk, hogy milyen támogatásokat tartanak igényt. Regionális összefüggésben pedig a, a G8-ak francia elnökségének tavalyi munkáját örömmel támogattuk, és a Deauville partnerséget is tovább támogatjuk, amely francia kezdeményezésre indult. Az elnökség májusban ül össze Chicagóban. Reméljük addigra tovább folyik ez a munka, és konkrét kézzel fogható eredményeket nyújt majd a civil társadalommal együttműködés, illetve a beruházások könnyítése tekintetében a térségben. Várom tehát a kérdéseiket, ez az évszázad lehetősége szerintem, és az, hogy az amerikaiak és európaiak együttműködnek a térségben, feltétlenül a siker záloga lehet. Köszönöm. Mr. Köszönöm, nagykövet úr, most pedig ismerjük meg a Verencei Bizottság nézőpontját. Gianni Bukikio szavain keresztül tessék, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Tunéziában voltam egy évvel ezelőtt, márciusban Buzek úrral, volt elnökükkel, és nagyon optimista voltam. Úgy vélem, hogy ő is az volt. Én múlt héten is ott jártam, és optimizmusom egy kicsi árnyalódott, elmondanám, hogy miért. Először is nem csupán kevésbé optimista vagyok Tuéziát illetően, hanem a többi arab országot illetően is. Elmondtam, hogy Közép- és Kelet-Európa több mint 20 évet vett igénybe ahhoz, hogy a demokratikus átalakulás lezajoljon, végbe menjen, és nem minden ország ért el a teljes demokrácia az ebben a térségben. Tehát látom, hogy vannak olyan dolgok, amelyek végezik a, demokra- fékezik a demokratikus átmenetet ezen országokban. Tunézia esetében, amely eltérő, itt egy gazdasági problémáról van szó, Tunéziában több millió munkanélküli van, és ez a szem nagyon sokkal növekedett utolsó látogatásunk óta, Buzekóra, a libiai háború óta, illetve emiatt. 150 ezeren menekültek Tunéziába emiatt, akik munkanélkül vannak, de amiatt is, hogy több európai vállalat az instabilitás, a politikai instabilitás miatt, a biztonság hiánya miatt, a szociális követelések miatt visszavonult a tunéziai piacról. Az alapvető probléma tehát Tunézia számára a szociális robbanás elkerülése a gazdasági okok miatt. A Marokkó esetében nem annyira a gazdasági és szociális problémákról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy nagyon lassan zajlik az új alkotmány megfogalmazása. Arról beszél, a tanzil szót használják, hogy azt jelezzék, hogy a Koránhoz hasonlóan az alkotmány valahogy leszálljon a felsőbb régiókból, és Marokkóban nagyon hosszúak, tehát ezek a folyamatok, jogalkotási reformokra van szükség a marokkói alkotmány létrehozása érdekében. Egyiptomban teljesen más jellegű problémák vannak, van nyilvánvalóan egy gazdasági jellegű probléma, Egyiptom fontos ország, nagy ország a népességet illetően is, illetve a politikát illetően is a közel-keleti régióban. A legutóbbi választások eredményei azonban nem favorizálják a demokráciát. A muzulmán testvériség, illetve a szalafisták, amelyek 24%-ot szereztek, a muzulmán testvériség pedig 47%-ot. Nos, ők ezzel több mint kétharmados többséggel rendelkeznek, és mindenki tudja itt, hogy ez egy túlságosan erős többség egy ennyire gyenge demokráciával rendelkező parlamentben. És ez az a ez a probléma szerintem Egyiptomban. Aztán van egy olyan ország, amiről nem beszéltünk, de ahol szintén fontos mozgalmak voltak, ott inkább a vallási kérdések dominálnak a síták, túlsúlya szunniták fölött. Ez szerintem Szíriában is létezik ez a probléma, és úgy vélem, hogy nagyon sok arab ország Szíriára tekint, az alawit rezsim bukása után, amely a síta tengelyben egy törést okoz, amely ugye Irakot Szíriához köti. Éppen ezért azt hiszem, hogy kicsit pessimistább vagyok most, mint egy évvel ezelőtt. Persze időt kell hagyni az időnek, ahogy mondják, tehát a demokrácia nem valósítható meg néhány hónap, vagy akár néhány év leforgása alatt. Elmondtam, hogy az európai, a kelet-európai országokban ez sokkal több időt vett igénybe. Úgy vélem, hogy az arab országoknak szerencséjük volt, mert kulturális szintjük sokkal magasabb, mint a közép-kelet-európai országokban a berlini fal leomlásakor. Van egy értelmiségi réteg, amely ugyanazon a szinten van, mint itt Európában. Van egy civil társadalom, amely nagyon erős, nagyon sok országban ezek közül. Úgy vélem tehát, hogy ez megkönnyíti majd a demokrácia megszilárdulását. Visszatérek Tunézia kérdésére. Nos, a jogi keretet illetően elfelejtettem mondani, hogy a Verencei Bizottság, aki nem ismerni ezt az intézményt, ez egy független, konzultatív intézménye az Európa Tanácsnak, amely az alkotmányos jogok területén tevékenykedik. Tehát a berlini fal leomlása óta, 89 óta mostanáig a munkánk az, hogy segítsük a demokráciákat, alkotmányok felülvizsgálatában, hogy ez, mármint az alkotmány, az egyetemes sztenderdekkel összhangban legyen a demokrácia területén. Ez a Velencei Bizottság elég tisztellátó volt, hiszen a éreztük az arab országokban a változásra irányuló kívánalmakat 2006 óta, például Algériával a kapcsolataink, aztán Marokkóval, Tunéziával, Egyiptommal, Bahreinnel, Jemennel és Líbiával is. És nem a hatóságokkal, amelyek a diktátorokat támogatták, hanem az Arab Unióban az alkotmánybíróságokkal, ahol olyan nők és férfiak tevékenykedtek, akik több demokráciát óhajtottak országokban. Kapcsolatokat hoztunk tehát létre 2006 óta, és több ország a Velencei Bizottság teljes jogú tagjává vált, mint például Marokko, aztán Algéria, Tunézia, Egyiptom szintén taggá kívánt válni, a jelenlegi helyzet okán azt hiszem, hogy erre még némi időre lesz szükség. A palesztin hatóság speciális státusszal rendelkezik, és ott van még Izrael is. Egy albizottságot hoztunk létre a földközi tenger déli térségére vonatkozóan, márciusban lesz egy ülésünk ezzel az albizottsággal és arab kollégáinkkal, közös érdekű témákról cserélünk eszmét. Nos, Tunizért illetően a jogi keret stabil, és jó irányba fejlődött. Végül meg tudták tenni, amit kívántak. A választásokat csak néhány hónappal halasztották el. Az, létrehozták az alkotmányozó nemzetgyűlést, amely elég sokat dolgozott. Egy úgynevezett kis alkotmányt hozott létre, és egy év múlva megszületik majd a végleges alkotmány, de én már a tisztség betöltésekor elmondtam, hogy az a megállapodás, amelyet elértek a Benasur bizottságon belül, amely megvetette az alapjait ezen alkotmányozó nemzetgyűlésnek, az nem állja meg a helyét, hiszen ez egy politikai megállapodás volt, és nem jogi jellegű, tehát ki kell venni a dolgokat, de aztán a társadalom nyomására és a nemzetközi közösség nyomására valamennyi kapcsolattartó személy, akikkel rendelkeztem Tunéziában, valamennyi politikai párt, amely részt vesz az alkotmányzó nemzetgyűlésben, arról biztosítottak engem, hogy ez a folyamat nem vesz igénybe több időt, mint 18 hónap, és aztán 2013-ban meg lesznek a parlamenti választások. Tehát a jogi keret fejlődik, belső szabályokat kell elfogadni a nemzetgyűlésen belül, erre sor került pénteken, aztán van egy másik probléma, amely megoldódott csütörtökön, a hét bizottság összetétele, amelyek az alkotmányjal foglalkoznak különböző részletekben, és párhuzamosan dolgoznak az alkotmány tervezeten. Hét bizottság van, valamint egy koordináló bizottság, amely nagyon fontos, elképzelhetik, és Ben Jaffer, az Alkotmányzó Nemzetgyűlés elnöke tölti be ennek az elnöki tisztjét. Nincsenek pontosabb információim, de úgy tűnik, hogy kompromisszum született. Ben Jaffer rendelkezik majd a koordináló bizottság elnöki tisztségével, és a hét bizottság tehát együtt fog működni. A jogi szinten jól zajlanak a dolgok, aztán van egy választási bizottság, amelyet kifejezetten ezen választásokra hoztak létre, ez jól működött, kivéve a választási listák összetételét, mert csupán 57 százalék, 52 százalék kát regisztrálták a választóknak. A tunéziak akik nem a NADA párthoz tartoznak, azt mondják, hogy a NADA nem kapott 34%-ot, csak 18%-ot. A következő választásokon, hogyha mindenkit felvesznek a választói névjegyzékbe, és mindenki szavaz, akkor a NADA, amely nagyon sok szavazatot gyűjtött, valószínű, hogy vissza kell, hogy vonuljon, és több teret kell, hogy hagyjon a többi pártnak, hiszen a trojka, tehát az a három párt, amely koalícióval rendelkezik az alkotmányozó nemzetgyűlésben, annak nagyon kényelmes többsége van, nem kétharmados, de az abszolút többséget meghaladó. Ez szükséges a sarkalatos törvények elfogadásához és az alkotmány elfogadásához cikről cikre. Tehát kétharmaddal kell ezt elfogadni, és a három pártnak hét szavazattal többre van szüksége az alkotmány végleges elfogadásához. Azt hiszem, hogy kiismerítettem a rendelkezésemre álló időt. Egyszerűen elmondanám, hogy Egyiptomban például, vagy Bahreinban az ott kialakult helyzetet illetően úgy tűnik, hogy vannak mozgalmak, a, a ö, király egy nemzetközi együttműködést szorgalmaz, és megpróbálja átalakítani az országot, Jordániában pedig az Európa Tanács és Jordánia között történt kapcsolatfelvétel egy közeljövőben megejtendő látogatásra vonatkozóan. Elnök, köszönöm szépen. További idő vesztegetése nélkül rögtön át is térnék a vitára. Lezárjuk a felszólalók listáját, már 15-en vannak. Vannak kérések a nemzeti parlamentek képviselői részéről, és természetesen európai parlamenti képviselők is kértek szót. A vendég szeretet szellemében azt hiszem, hogy pozitív diszkriminációban kellene részesítenünk a nemzeti parlamentek képviselőit Nekik két perc időt biztosítunk minden egyes felszólalásra, az európai parlamenti képviselők pedig másfél percet kapnak. Először egy nemzeti parlamenti képviselő, Delára asszony kap szót a görög parlament részéről, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni ezt a kezdeményezését, melynek keretében ugye meghívta a nemzeti parlamenteket is erre nagyon fontos vitára és eszmecserére. Szeretném megjegyezni, hogy teljes mértékben egyetértek Leon úr hozzászólásával. Támogatom méghozzá határozottan azt, hogy koherens kapcsolatokat építsünk ki a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között a déli szomszédaink instabil helyzetben vannak. Sokan említették azt, hogy a biztonságot, illetve az alapjogokat szavatolni kell ebben a térségben. A különböző országok helyzetét nem hasonlíthatjuk össze, ugye láttuk tegnap, mi történt Líbiában, de annyi elmondható, hogy a különböző népek nagyobb demokráciára törekszenek, és különböző érdekek jelennek meg ebben a térségben, úgyhogy ideje nevén neveznünk a dolgokat. Korán van még ahhoz, hogy számon kérjük azt, hogy ki vett részt, vagy ki nem vett részt a forradalomban, a nemzetközi közösség feladata, feladata, hogy ezt a nemzetközi válságot kezelje. Hiszen a déli országokra nézve és hazámra nézve is ezek nagyon veszélyesek lehetnek. Tehát minden egyes kezdeményezés fontos, hogy korlátozza az emigrációt, a kivándorlási hullámokat, és garantálnunk kell az emberi jogokat, Technikai segítséget kell nyújtanunk ezen országoknak, hogy stabilitást teremtsenek. És tiszteletben kell tartanunk az európai intézményeket is, illetve azon országokat, amelyek szoros kapcsolatokat ápolnak ezen országokkal. Szíriában nem folytatódhat az erőszak, hiszen az erőszak csak további erőszakot szül, óvatosnak kell lennünk, mert ennek nagyon fontos következményei lehetnek, és rendkívül destabilizáló lehet az egész térségre nézve. A szíriai helyzet, ez teljesen egyértelmű. Assad rendszere azzal az elnyomással, amelyet folytat, egy zsákutcába halad. És a nemzetközi közösségnek fel kell lépnie. A palesztin helyzet szintén destabilizálja a térséget. A palesztinoknak egy hazát kell szerezniük végre, egy megoldásra van szükség, méghozzá olyan megoldásra, amelyet a nemzetközi közösség is támogat. Az európai diplomácia az európai diplomáciának garantálnia kell azt, hogy az erők ütközése helyett egyesítsük erőinket. nem szabad, hogy csak a gazdasági válságot tartsuk szem előtt. Görögország baráti kapcsolatokat ápol Palesztinával és Izraellel is. És ennyi lett volna részemről, köszönöm. Volevo solo ricordarvi csak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy ha túlságosan hosszára nyújtják felszólásokat, akkor más kollégáktól veszik el ezzel az időt, és ez nyilván kevéssé elegáns. Anna Gómez kolléga kap szót másfél percben. Kérem, járunk elő jó példával. Köszönöm szépen. Remélem, hogy eh, Bernardino Leon nagykövet eh, úr hatékony lesz, és meg tudja győzni majd Eston Báron őt a következő európai csúcs előtt, hogy az összes európai vezető megértse azt, hogy ezt a belső válságot Európában csak úgy tudjuk megoldani, hogyha a szomszédainkon is segítünk, és a mi biztonságunk függ az ő szomsz, a szomszédaink biztonságán és az ottani stabilitáson. Éppen ezért a következő kérdéseket szerettem volna feltenni Bernardino Leon úr és Taylor nagykövet úr irányába. Ami Tunéziát illeti, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy gazdasági segítséget nyújtson? Ezt ugye hangsúlyozta. Líbia vonatkozásában pedig mit tesz az Európai Unió a politikai pártok szervezésével kapcsolatban, hiszen ugye ott politikai pártok nélkül nem lehet választásokat tartani, ott sem. És említette ugye a civil társadalom támogatását, a nők helyzetét, a sajtó helyzetét, és ugye ott van az igazságügy is. Hiszen az iszlámisták előre törtek, szeretném tudni tehát, hogy mi a helyzet. A kérdéseim a következők Taylor nagykövet úr irányában. Mi az, amit az Egyesült Államok megtett annak érdekében, hogy az egyiptomi hadseregre nyomást gyakorol? annak érdekében, hogy a demokratikus szabályok alapján járjanak el, mert hogy egyetem, hogy nem ezt teszik jelen pillanatban, és mi az ön olvasata az egyiptomi és a közelkeleti helyzetről? És mindkét vendéghez szeretném a következő kérdést feltenni. Ugye Algériáról nem tettek említést, már pedig Algéria ugye ott van, és nagyon is sok a probléma Algériában. A Marokkóval való viszonya, viszonya is problémás az országnak, tehát szeretném tudni, hogy hogyan vélekednek mindenről. Grazie. Köszönöm. Gépsz kolléga, a Lordok házat. I want to, um... Csak azt tenném hozzá az előttem szólókhoz, az Európa Tanács képviselőjének mondandójához, meg amerikai vendégünk szavaihoz, hogy az a helyzet, amelyel szembenézünk az arab világban, folyamatként értelmezendő, és nem eseményként. Valószínűleg évtizedekig tart ez a folyamat, amíg valóban működő pluralista demokratikus társadalmak állnak fel mindezen országokban. Egyesek elől járnak, majd mások lemaradoznak. Láttuk ezt európai országokban is, történik ez ma is. Hogy vannak a demokratikus folyamatnak elakadásai, meg az alkotmányozásnak is vannak gondjai, még EU tagállamokban is vannak visszaesések, regressziók. Úgyhogy érdemes kritikával vizsgálnunk mindezt. Vannak agályaink is. Különösen gondolok itt a 93 oldalas egyiptomi, a, egyiptomi muzulmán testvérek politikai programjára. Vannak abban olyan kijelentések, amelyeket ha végrehajtanak kormány szinten, akkor abból nagy baj lesz. Az egyik terület, amelyre kommentál, amelyet kommentálnék, a az egyiptomi külpolitika kérdései. Az a kérdés, mi történik az Egyiptommal fenntartott szerződéssel, hogyha azt népszavazásra bocsátják a választásokat követően, akkor mi történik majd? Kevés időm van, még egy kérdést, még egy gondolatot tennék hozzá. Legyünk körültekintőek az államok, észak-afrikai államok támogatásában, pénzügyi támogatásában. Mindenféle feltétel nélkül adtunk a szomszédság politika keretében pénzeket, sokszor diktátoroknak, de rettenetes emberjogi visszaéléseket követtek el. Most meg feltételeket vezetünk be olyan országokkal szemben, amelyek a demokrácia útjára léptek, átalakulásban vannak. Ez bizony joggal nevezhetjük kettős mércének. Mégis szükség van ezen feltételrendszerre hogyha az egyetemes emberi értékeket érvényesíteni akarjuk, amelyekről Taylor nagykövet beszélt. Legyünk tehát körültekintőek ezen kérdések kezelésében, különösen Egyiptommal kapcsolatban, ahol nagyon, nagy, nagyon kényes kérdés bármilyen külföldi beavatkozás lehetősége. Un minuto e Milan Mon, kérem másfél percben. Yo celebro mucho Örvendek annak, amit Leon úr mondott, és arról, hogy, arról ugye, hogy az Európai Unió aktívan részt vesz ebben az átalakulásban, ebben az átmenetben. Azt hiszem, hogy ez egy pozitív fejlemény, ugye ott lenni és nyomon követni az eseményeket, ahogyan azt az Európai Parlament már tavaly január óta kéri. Vannak persze késlekedések, illetve kételyek Eston asszony esetében ugye Leon úr is a múlt hibáiról beszélt. Tehát nyomon kell követnünk a folyamatokkal, de számos problémával szembesülünk. Mint például olyan politikai pártok is felmerülnek, megjelennek a horizonton, amelyek hát elég távol állnak tőlünk. Szeretném tudni, hogy hogyan látja ezt, és a török AKP-ről mit gondol. Hiszen mostanában például az egyiptomi parlamentben is, egy ilyen fontos országban az iszlamista pártok felülkerekednek. Ugye Tunéziáról említette, hogy fennáll a társadalmi robbanás kockázata, ugye néhány hónapja már beszéltünk erről, a szociális helyzet súlyosbodott, és Argéliával kapcsolatban én is azt mondanám, amit Gomes asszony elmondott, egy nagyon fontos ország, és nagyon fontos az energetika szempontjából is, a Magreb térségében is egy jelentős ország, tehát némileg meglepett az, hogy mind a három előadónk kihagyta Algériát. Köszönöm. Muchas gracias. Prossimo intervento. Következő felszólal Nierenstein kolléga Olaszország részéről. Köszönöm, elnök úr, mindenek előtt a három előadóhoz egy implicit kérdésre fordulnék. Az a benyomásom, hogy itt nagyon jelentős a stabilitás terminus, nyilvánvalóan mindenki által osztott ez az elképzelés, de tévesnek tűnik számomra, illetve jó lenne elkerülni a múltbeli hibát, hiszen először az iszlám világ stabilizálódását úgy tudtuk elérni, hogy a diktátorokkal tartottunk fenn kapcsolatot, most pedig jó lenne, ha ezt nem tulajdonítanánk csupán a jobb gazdasági körülményeknek. A választások azt mutatják, hogy további instabilitási feltételek alakulnak ki. Akárki, aki ismeri az iszlám történetét, tudja, hogy az ideológiai alkotó résznek alapvető jelentősége van, és részünkről alapvető hiba lenne azt gondolni, hogy ezen országok feltétel nélkül elmozdíthatóak a demokrácia és a stabilitás irányába. És még egy további elemet fűznék az elemzéshez. Az arab tavaszt gyakran általánosabb terminusok váltották fel, mint felkelés vagy akár forradalom, amely kifejezi, hogy bizonytalanak vagyunk ezen események megítélésében. Persze csodálattal tölt el azon személyek mozgalma, akik az elviselhetetlen diktatúrák ellen felléptek, akik évtizedek óta elnyomal léptek fel, és korrupció volt tapasztalható ezekben az országokban. Nos, azt hiszem, hogy amit mi most teszünk látogatásokkal, találkozókkal, szerződésekkel, nos, nem tudom, hogy segítünk ezzel azokkal, akik a demokrácia útjára léptek. Nagyon nehéz ugyanis azonosítani, hogy hogyan lehet erre az útra lépni, ugyanis a múltban bizonyos csoportosulások, akiket a rezsimek figyelmen kívül hagytak, azok a lakosság körében találtak nagy támogatásra, egyetértésre, és most ezen csoportosulásoknak van nevük, mint például az szunita extremizmus, vagy a muzulmán testvériség, és gyebek. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy egy szövetség jön létre, amely az egykori pánarabizmust felváltja? Mit akarunk tenni ennek érdekében? azt hiszem, hogy offenzív magatartást kell tanúsítanunk, hiszen aki ismeri a muzulmán testvériség történetét, tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz. Elnök úr, be is fejezem. Tehát fontos az, hogy először alapvető szerződéseket kössünk, de azt hiszem, hogy Európának védenie kell a nők jogait, a szexuális jogokat mindenki számára, ugyanakkor az emberi jogokat, és az és fontos, hogy ne legyen háború Izrael, ez alapvető jelentőség Európa számára. Talán egy lapra kell mindent feltennünk. Köszönöm, elnök úr. Mr. President, well... Tenök úr, a szó. Elnök úr, én, mint a többi hozzászóló, az arab tavasz eddigi fejlődésével nem vagyok bizony elégedett, különösen Egyiptom okos csalódást. Az, hogy világi zsarnokok elbuktak, az rendjén van, ám az elég riasztó, hogy iszlamisták kerülnek hatalomra. Az arab tavaszból lehet, hogy hamar arab tél lesz, és amiben reménykedtünk, az inkább eh, el, elvész, és inkább 79-es eh, iráni fejleményeknek lehetünk tanulni, amikor a Bani Sadr kormányt, amely a forradalmi kormány volt, felváltotta egy iszlamista re rezsim Iránban. A 60 iraknál magasabb iszlamista részvétel az, Európa, a, a egyiptomi parlamentben biztonsági kérdéseket is felvet, Taylorhoz fordulok. Az Egyesült Államok vajon azonnal felfüggeszteni Egyiptomba nyújtott katonai segítségét, hogyha a Camp Davidi béke szerkezetet felmondják az egyiptomi részről. Szíriába kapcsolatban is senki sem védheti meg a világi diktátorokat, és Bashar al-Assadot sem, aki brutálisan anyja népét, ám világos, hogy a mozgalomat ott is egyre inkább az iszlamisták veszik kezükbe, akik az alavita és a keresztény kisebbséget elnyomni kívánják. Mi történik majd, ha a rendszerváltás eszében az országban, hogyan reagálunk rá? Még egy kérdés az, hogy vajon nem kéne újra gondolnunk külpolitikánkat annak fényében, hogy a szélsőséges pártok egyre inkább hatalomra kerülnek, kulcsfontosságú szakban, mint például Egyiptom, nem inkább a tényleg a, a, a görögországbeli monarchiákat kéne támogatnunk, amelyek, amelyek ugye nem demokratikusan választottak, de mérsékeltek, és a stabilitás pillérei lehetnek egy, egyre inkább instabil térségben. Grazie, kolléga. Köszönöm. Klich kolléga a lengyel szenátus részéről. elégedettséggel hallgattam, amit Taylor nagykövet úr mondott, valamint Leon különleges megbizott úr. Ez két különböző megközelítés az Európai Unió, illetve az USA részéről az arab tavasszal szemben. Azonban ez a különböző megközelítés nagyon fontos, ugyanis az arab tavasz nem egy egységes mozgalom volt nem esett szó a katonai beavatkozásról, katonai műveletekről. Egyiptomban és Tunéziában a polgári jellegű beavatkozások nagyon fontosak voltak. Líbiában viszont Gaddafi bukása nem lett volna lehetséges a NATO beavatkozása nélkül. Valószínűleg Szíriában sem lesz lehetséges a változás katonai beavatkozás nélkül. Ez az első megjegyzésem. A második pont demokratizálódás, illetve izlamizálódás. Charles Tannocknak igaza van, amikor azt mondja, hogy az hogy a hadsereg egy visszatartó erő volt az iszlamizálódással szemben ezekben az országokban. Azonban ne legyünk naivak, nem tölt el minket túl nagy csodálattal a demokratikus eljárás, hiszen a demokratikus értékek hiánya iszlamizálódáshoz vezethet ezen arab országokban. A harmadik megjegyzésem az újjáépítési iránti kötelezettségvállalás megjelenik. Ez az intézmények felépítésében, a szakértelmünk átadásában ezen országoknak, azonban sajnos keveset teszünk döntéshozatali szinten és pénzügyi gazdasági lesz szintjén, ami az új elpítést illeti ezen arab országokban hogy elősegítsük a demokratikus változásokat. A demokrácia a pénzügyi támogatás nélkül az Európai Unió részéről bizonyosan kudarcra van ítélve. Elnök, köszönöm kollégok a szót tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a három vendégünknek köszönetet mondani a rendkívül egyértelmű előadásukért. Hogyha a diagnózisról beszélünk, akkor azt mondhatom, hogy a romantikus szakasz véget ért. Saját tapasztalatomból kiindulva tudom, hogy bármilyen rendszerváltást nagyon sok várakozás kísér, ugyanakkor nagyok a csalódások is. És ezen társadalmak ahogyan bejelentették, arra törekszenek, hogy a demokratikus útra lépjenek. Leon úr említette, hogy nem szabad várnunk. Figyelembe kell vennünk értékeinket, érdekeinket, és párbeszédet kell kezdeményeznünk, úgyhogy a megfelelő megoldást keressük. Segítséget kell nyújtanunk az említett országoknak, a társadalmaknak, a partnerség szellemében. Tudjuk, hogy a sokféleség nem a természetes állapot, elég ha figyelembe vesszük, mi történik a keresztényekkel, mi történik Nigériában, ahol ugye demokratikus választásokat tartottak tavaly. Ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy nem lenne szabad azonnal a szokásos kritériumainkról beszélnünk, hanem parlamenti dimenziót kellene előtérbe helyeznünk az együttműködés során. Meg kellene találnunk az új módszereket, amely által a rendszerváltás alapvető kérdéseit megszólíthatjuk a térségben. Köszönöm. Következőként Ciprus részéről Neofitu képviselő kap szót. Uh, Köszönöm. Osztom azokat az aggályokat, amelyeket Eh, azzal kapcsolatban fogalmazták, hogy nehogy az arab tavaszból hirtelen arab térre forduljon az idő. Tehát nem csak a, efelől a biztonság rendkívül fontos, ezzel kell foglalkozni, napirendre tűzzük e kérdést. Két országban már kétségkívül szabad választásokat tartottak, és itt az iszlamisták kerültek hatalomra. A muzulmán testvérek például Egyiptomban nagy többséget szereztek a parlamentben. Körültekintőek kell legyünk ezek fényében. A demokratikus választások nem szabad oda vezessenek, hogy egy iránihoz hasonló rezsim kerüljön hatalomra. Ami Iránban történt, emlékezzünk rá, az, hogy a sahot megmutatták, és láttuk, mi lett az egészből. A gazdasági fejlődés nélkül és társadalmi jólét nélkül a demokrácia nem jöhet létre. Ez is egy, egy másik axióma, amit látnunk kell. A demokrácia önmagában nem biztosítja sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi kohéziót. Köszönöm, Árlaki kolléga következik. Köszönöm, Hánok úr. Will become Arab winters. Depends... Az, arab, az, hogy az arab tavaszkor arab tél lesz-e, az nagyban függ a mi hozzáállásunktól is. Minden korábbi rezsimet támogattunk annak idején, ha, és ha pedig most szeretnénk befolyásolni a folyamatokra, akkor el kell döntsük, merre akarunk tovább lépni. Kettős mércét alkalmaztunk Támogattuk sokáig a, a korábbi rezsimeket, és akkor támogatjuk a különféle királyságokat, félfeudális rezsimeket a térségben, amelyek hatalmas elnyomó gépezettel, apparátussal működtetnek. Továbbra is támogatjuk őket, sőt fegyvereket adunk el nekik. Különösen az Egyesült Államok teszi ezt. Nagykövet úr. Ön azt mondta, hogy a múltban követtünk el hibákat, de most jó irányba álltunk. Miközben, azt kell mondanom, továbbra is hatalmas mennyiségű fegyvert adnak el ezeknek a feudális rezsimeknek. Bahrein, Szaudarábia, és sorolhatnám ezeket az úgymond királyságokat. A közölkelet és Észak-Afrika az egyetlen olyan piacok még, ahol, a, ahol egyre növekszik a fegyvereladások mértéke, hogy mi adjuk a kezükbe az eszközöket az emberi jogsértések elkövetésére ezeknek a rezsimeknek első gondolatom. Másodszorban azt kell mondanom, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbra sem járt sikerrel, hogy hiteles, koherens szakpolitikát alakítsunk ki ebben a térségben. Ez még előttünk álló feladat. Köszönöm. Eh, Madame Arena, du Sénat belge. Adlena asszony a belga szenátus részétől, részéről. Pour l'occasion qui nous est donnée. Nos, köszönöm ezt az alkalmat, hogy nemzeti parlamenti képviselőként felszólalhatok. Nos, a szomszédságpolitika, amelyet használtak a múltban, ennek nem voltak feltételei, itt gazdasági feltételek voltak a forrásokhoz való hozzáféréshez, bevándorlással kapcsolatos feltételek, például Líbiában írtak alá, Líbiával írtak alá ilyen szerződést, hogy a szubszaharából származó migrációt fenn, feltartóztassa, de ö, kerüljük el az ilyenfajta feltételek újra felmerülését, például a bevándorlás ö, újra felmerül problémaként, és aztán az iszlám ellenes feltétel is felmerül. Azt hiszem, hogy Európai Unióként új feltételeket kell kidolgoznunk, nem követhetjük el a múltbeli hibákat. Javaslom azokat a feltételeket, amiről az imént szóltunk, amelyek kapcsolódnak a szabadsághoz és az emberi jogokhoz, valamint a kapcsolódókat a demokratikus hatalomgyakorláshoz, a független igazságszolgáltatáshoz és a független médiához. Ugyanakkor elő kell segíteni a dél-dél együttműködést. Európa nagyon sokat dolgozott bilaterális kapcsolatok mentén ezen országokkal, és gyakran ez a kapcsolat megszüntette a dél-dél együttműködést. Európának tehát mindent meg kell tennie ezen dél-dél együttműködés elősegítése érdekében, és nőként elmondanám, hogy a civil civil társadalmat is, illetve a nőket is a civil társadalmakban támogatni kell ezen országokban. Elnök, köszönöm szépen. Következőként Wieland kolléga kap szót. Thank you, President. I'd like to draw attention... Köszönöm, elnök úr. Szeretném két momentumra felhívni a figyelmet. Ugye elhangzott egy érdekes hasonlat a kelet-közép-európai országokkal, éppen ezért szeretném felhívni a figyelmet egy olyan területre, ahol Európa lehet, hogy lemaradt. Arról volna szó, hogy hogyan támogatta a politikai pártok építését és a politikai pártok diverzifikációját. Hogyha megnézzük Kelet-Európát, akkor kérdés, hogy az ifjú demokrata pártok mekkora támogatást kaptak Európa részéről a 90-es évek elején. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést sem szabad szem előtt évesztenünk. Az európai liberálisok legalábbis megfigyelőket küldtek a térségbe tavaly szeptembertől kezdve. Ezt a területet azt hiszem komolyabban kellene vennünk. Az én második felvetésem egy kérdés volna Taylor és Leon urakhoz az Orosz Föderációval való együttműködésre szeretnék rákérdezni, és arra, hogy ők milyen segítséget nyújtanak a térség demokratizálásához. Hogyan ítélik meg az Orosz Föderációval való együttműködést, főleg Szíria és egyéb országok esetében? Thank you. Next speaker, Mr. Köszönöm. Dániából Kofod, a Dán parlament képviselője Kofod úr kap szót. Eh, eh, Köszönöm. Köszönöm a kiváló bevezető előadásokat. Ahogy már kifejtettem, máshol is. Korábban az volt a baj, hogy a stabilitást támogattuk minden áron, és nem a változásokat. Így módon diktátorok támogatói voltunk. Úgy gondoltuk, hogy egy biztos diktátor még mindig jobb, mint a, a beláthatatlan jövő. Most paradigmaváltásra van szükség, egy új helyzethez kell igazodnunk. Nem lephetnek bennünket, hogy iszlamista pártok jöttek ki a választásokból vezetőként. A, korábban ők elnyomott ellenzékben ellen, voltak, most rendkívül népszerűek lettek, nincs ezen semmi csodálkozni való. Most az, mi feladatunk az, hogy a civil társadalmat aktívan támogassuk. Része ez az új politikánknak, Lejan úr is beszélt erről, az NGO-k és a civil társadalom erősítéséről, ám többet kell tegyünk ezen politika végrehajtásában. A világi pártok sok esetben nehézségekkel kell szembenézenek, új politikai pártok létrejöttét, szakszervezetek létrejöttét és más társadalmi szervezetek létrejöttét kell támogassuk ezekben az országokban. Hosszú átalakulási folyamatot kell felvázoljunk, nem szabad, hogy elbátorítson bennünket, hogy most néhány győzelmet arattak az iszlamisták. Meglátjuk, mit hoz a jövő, mit hoznak hossz, hosszú távú erőfeszítéseink. Tehát lehet, hogy a politikai helyzet is változni fog, az iszlamisták népszerűsége is csökkenni fog. Még egyszer mondom, a civil társadalom erősítésére lesz szükségünk, és még egy megjegyzést várok önöktől az alkotmányozás folyamatát illetően Egyiptomban és más országokban. Hogyan, lehet, hogyan lehetünk hatással az alkotmányozásra, garantálva az, hogy egyetem, egyetemleges emberi jogok megjelenjenek az alkotmányban. Az EU, az Egyesült Államok tehetnek-e többet ennek érdekében? Madame Flotr. Szilvó. Flotrasszony, tessék. Köszönöm. Köszönetet mondok az előadóknak, és elmondanám, hogy nagyon fontos az, amit Taylor úr elmondott bevezetőjében, az az, hogy elkövettünk hibákat. Hiba az, hogy azt gondoljuk, hogy a stabilitást a diktatúra garantálhatja, a fejlődés elválaszthatatlan az emberi jogoktól, a jogállamiságtól. Azt hiszem, hogy ezek banálisnak hangzanak, de alapvetőek, lényegesek, mert ha nem, akkor a civil társadalom ezen országokban nehezen érti meg az Európai Unió magatartását, hogyha azt mondjuk nekik, hogy mindig is ezt tettük, mindig is az emberi jogokat tartottuk kívánatosnak. Vannak olyan ágazatok, amelyek egyfajta lakmuszpróbái képességünknek azt illetően, hogy ezen új ö, politikai vál, változásokat ö, nyomon követhessük, így a bevándorlás egy ilyen terület, vagy az együttműködés a terrorizmus ellenében. Ez ö, szintén egy nagy szakpolitika az emberi jogok tiszteletben tartása, és aztán fel kell vetni a különféle projektek támogatását, nem a korrekt projektekét, hanem olyan esetekben, mint például uh, Tunéziában, ahol a rezsim egyértelműen korrupt volt. Nos, az ilyen projektek támogatása fontos változásokat váltott ki, nos, a bevándorlást illetően a uh, mobilitás, a mozgás szabadsága kölcsönös kell, hogy legyen. Itt a Tunézia vonatkozásában a vízum kérdése, nos, ez igencsak összetett. Csak egy észrevétel az az egyiptomi ö, muzulmán testvérek ö, nem akarnak ö, szövetséget a szalafistákkal, tehát ne szorítsuk mi őket egy ilyenfajta sarokba, hogy ne ö, segítsük elő további radikalizálódásukat. Tunéziában a kormányon lévő koalíció nagyon fontos, hogy a szépér és az akalol nek nincsenek ilyen fajta aspirációi, tehát ott van egy többség, amelyet megszereztek az, az alkotmányozó nemzetgyűlésben, és bizonyos témákkal kapcsolatosan teljesen más típusú szövetséget köthetnek, és ez is nagyon fontos, ezt is ki kell emelni. Taylor úr szírjával foglalkozik, ez hozzátartozik a felelősségi körétől, köréhez jó lenne, hogyha erről többet tudna mondani. Köszönöm. Gáler úr, aki a tunéziai választási missziunk elnöke. Köszönöm, és elnézést kérek, amit nem voltam itt kezdetben, de ugye említették a missziót, úgyhogy köszönöm ezen pozitív szavakat. Amit Tunéziát illeti, ugye éppen most hallhattuk, Flotra asszony részéről. Valóban az uniónak egy komoly esélye van, tekintettel, hogy az ország méretére is, illetve a keret feltételekre, tehát pozitívnak kínálkozik a helyzet. Úgyhogy az Európai Unió eredményeket érhet el itt. És amikor átvettem ezt a amikor átadtam a jelentést a miniszterelnöknek február 6-án, örömmel fogadta a jelenlétünket, Egyfelől a technikai segítségnyújtással, hiszen ott a helyszínen nyújtunk segítséget, és segítünk az alkotmányozó nemzetgyűlés munkájában is, és a kormánynak is a segítségére lehetünk bizonyos kérdésekben, de nem szabad elszalasztanunk most ezt a pozitív lehetőséget. Úgy gondolom, hogy a gazdasági területen is támogatást nyújthatunk, konkrétan még hozzá Tunéziának mert igazából arra van szükségünk, hogy egy mérsékelt iszlámista párt, amely ugye koalícióban áll egy egyéb világi pártokkal, ők eredményeket tudnak felmutatni. Az emberek ilyen eredményekre várnak, és azt hiszem, hogy Tunéziában a lehető leggyorsabban kell fellépnünk annak érdekében, hogy az új kormányt támogassuk, hogy az emberek tényleg bizalommal lehessenek az új demokratikus rendszer iránt. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy komoly esélyünk vannak arra, hogy valamit elérhetünk. 30 30 másodperc maradt Pánceri moderátor úrnak. Most az elhangzott sok dolog között van egy olyan, ami központi jelentőségű vitánk során, azon szerepet illetően, amelyet az EU, illetve a tagállamok kell, hogy játszanak a folyamatban lévő változásokban. Mi a különböző intézményeket képviseljük, ugyanakkor a politikai pártok kifejeződése is vagyunk. Azt hiszem, hogy a különböző országok, amelyeket érint az arab tavasz, azoknak van egy ilyen lehetőségük, hogy megszilárdulhasson a nagyobb pluralizmus, hogyha segítjük a laikus, a szekuláris pártokat. Tehát ezen eszmecserénket új szellemiségbe kell helyeznünk. A szomszédság politika területén is, az nagyon fontos, és szeretném Bukik jó úr véleményét megismerni ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Köszönöm. Elnök, a válaszadásra minden előadónak 6 perce lesz. Kezdjük a legközelebb előadóval, Leon úrral. Uh, so, uh, very quickly. Nagyon gyorsan Delara asszony említette, ugye Keti Estöntő a 3M elvről beszélt, az együttműködés alapelveiről. Az egyik M, hogy a mobilitás, a migráció kulcsfontosságú eleme a stratégiánknak. A mobilitási partnerségre törekszünk Egyiptommal, Marokkóval és a jordániai hatóságokkal is szoros együttműködésben dolgozunk e tekintetben. Anna Gómez felé a következőt mondhatom. Természetesen egyetértek, az ő biztonságuk, a mi biztonságunk is egyben. Nem csak kétoldalú szinten dolgozunk, hanem egy regionális megközelítést is követünk a G8-ak, a Mediterrán Unió keretében. Tehát nem csak ezen mikro folyamatok keretében dolgozunk, és nem csak így támogatjuk a rendszerváltást, és teljes mértékben egyetértek önnel. Hogy mit teszünk Líbiában? Ez a workshop, amelynek megrendezésére január 30-án és 31-én kerül sor, foglalkozik majd olyan kulcsfontosságú kérdésekkel, amelyek a normalizáció szempontjából fontosak a gazdasági, politika, illetve a társadalmi kérdésekben is, de a civil társadalommal is szoros az együttműködésünk. Az elkövetkezendő hetekben egyeztetünk a különböző említett kérdésekről, belét vagy a politikai pártokat, a különböző nőjogi szervezeteket, a választási megfigyelés, a civil szervezetek, stb. Gates úr. Ezen új politikai erőkkel együttműködünk az alapelveink mentén. Természetesen ezek között nemzetközi kapcsolatok, illetve a közel-keleti béke a rangsor élén áll. Izraelben decemberben jártam, és a régióbeli különböző kérdésekről beszéltünk, tehát egyetértek önnel, hogy ez valóban rendkívül fontos számunkra. A feltétele rendszerrel kapcsolatban egyetértek. Biztosítanunk kell azt, hogy senki se lépjen hátrafele. Ezen politikai erők esetében nem kérdőjelezzük meg azt, hogy elkötelezettek a demokrácia iránt, de természetesen szoros figyelemmel kell követnünk az eseményeket, hogy garantáljuk azt, hogy a jövőben nem történik visszalépés. Milyen úr, köszönöm szépen az észrevételeit. Ashton asszony és mindannyian dolgozunk együtt, nem pusztán az Európai Külügyi Szolgálat, a tanács, illetve a bizottság vesz részt ebben a folyamatban, hanem említette ugye, hogy Brock, Salafranca, Panzeri eh, képviselők is eh, komoly szerepet vállalnak. Törökország azt hiszem, hogy valóban rendkívül fontos, hiszen egy eh, sikertörténetnek nevezhető. Van egy iszlámista párt, amely képes volt arra, hogy kitartson bizonyos elvek mellett, és a gazdaságot a fejlődés útjára vitte, a növekedési pályára léptette, de a sikeren túl, amelyre ugye mindenki törekszik, azt hiszem, hogy a török modell mindenképpen egy hivatkozási pont lehet, nem biztos, de ezen országokban az Európához való közelség annyira jelentős, hogy elmondható talán, hogy ez a legjelentősebb aspektus. Ugye Tunézia esetében ezt megjegyeztük, hallottunk eh, a miniszterelnök részéről ebbe az irányba eh, mutató eh, megjegyzéseket, hogy a társadalmi feszültség robbanáshoz vezethet Tunéziában. Igen, ennek fennáll a kockázata. Ezt többen említették. Argéliára is rákérdezett, amit Anna Gomes és más képviselők is említettek. Algéria egy nagyon fontos ország, és komoly lépéseket tesz a jó irányba. Például a nemzetközi megfigyelőket beengedi az országba, közeledik Marokkó felé, illetve a politikai folyamat is nyitottabb, de nem szerepel a rendszerváltás útjára lépett országok listáján azon országok listáján, amelyekkel mobilitási, illetve kereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, a G8-ak listáján sem szerepel, tehát azt mondhatnám, hogy ebben a tekintetben Algériának további lépéseket kellene még megtennie. Niedenstein képviselő Természetesen nagyon fontosnak tartom a jogok melletti kiállást. Nem akarok pán arabizmusról beszélni, hanem éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy az iszlámista pártok, főleg nacionalista napirendet, nacionalista terveket követnek. Tanok úrral is egyetértek a meglátásában, a szíriai helyzet értékelésével, ezt mások is említették nem tartozik a hatáskörünkbe, a mandátumunk erre nem terjed ki. Mi a reformokkal foglalkozunk, a rendszerváltásokkal, éppen ezért nem említettem Szíriát. De azt hiszem, hogy semmi sem változik, ha figyelembe vesszük, hogy mindazt, amit a szír hatósággal kapcsolatban, illetve a szír helyzettel kapcsolatban elmondtuk. Azt hiszem, hogy a külügypolitikát az öbölmenti országok vonatkozásában nem kellene átgondolnunk az a munka, amelyet az elmúlt évek során végeztünk, emellett kitarthatunk, nagyon fontos a jelenlegi folyamat. Klés úr irányába pedig ugyanazt mondhatnám a felülvizsgálattal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amelyeket jól végeztünk, más dolgokat nem annyira, de amit leginkább át kellene gondolnunk, az az, hogy hogyan kísérjük nyomon a fejleményeket, ahogyan azt a különböző képviselők említették. Péterle úr, egyetértek hiszen a regionális megközelítés rendkívül fontos, erre utaltam már, ugye említettem a Mediterrán Uniót, a G8-ak szervezetét. Persze a különböző megközelítéseket, illetve a különböző szinteket fenn kell tartanunk a kapcsolatrendszerünkben. Egyetértek azzal is, hogy demokrácia fejlődés nélkül nem létezhet. Ennek mentén dolgozunk. Arlaki úr, azt hiszem, hogy a politikánk igenis hiteles ebben a térségben, persze ezt nem könnyű fenntartani, de az összes résztvevő, illetve az összes fél, akiről feltételezhető, hogy kevésbé halad, mindenképpen igaz, hogy fejlődnek. Arénászony a dél dél kapcsolatrendszerre utalt, főleg a kereskedelem az, amit rendkívül fontos, fokozni kell, intenzívebbé tenni a kapcsolatokat a különböző országok között, és ugye említette a nők helyzetét is. A task force-ok -ok nagyon aktív szerepet vállalnak a politikai pártokkal kapcsolatosan, Közép-Kelet-Európában, amit a pártokkal kapcsolatban tettünk, azt figyelembe vesszük most is, ugyanis a politikai kultúra erősítésére törekszünk a különböző országokban, és ugyanígy a szakszervezetekkel is együttműködünk, ahogyan ezt Koford úr említette. Flotka asszony pedig egyetértek, egyetértek Gáler úrral is, természetesen, említette ugye a missziók fontosságát. Továbbra is folytatjuk ezt a munkát. Itt ugye nem arról van szó, hogy pessimisták vagyunk, vagy optimisták, hanem egész egyszerűen dolgozni kell nap, mint nap. Együtt kell működni ezen új politikai szereplőkkel. Tudjuk, hogy ez a munka évekre, akár évtizedekre szól. És végezetül Pancéri úr irányába mondanám, hogy mindenkivel együtt kell mond, működni, az összes politikai szereplő, az összes párta. Nagyon sok változás ment végbe, de aki arra gondol például, hogy Törökország a modell és a többiek Törökországhoz képes le vannak maradva, figyelembe kell vennünk, hogy az iszlámisták ezen déli országokban koalíciókat alakítanak ki laikus, nem iszlámista pártokkal. Tehát ebben a tekintetben egy új modellt teremtenek, és bizonyos tekintetben még úttörő szerepük is van. Taylor. Taylor nagykövet úr. Kérem, hogy angolul röviden fogja össze. Szintén. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Leon kollégám foglalkozott a kérdések mindegyikével gyakorlatilag én egyfajta összefoglalót nyújtatok csak. Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel, illetve vetettek fel. Hadd kezdjem Gates úrral, meg azokkal, akik az Izrael kötött békeszerződés kérdéséről szóltak. Aztán volt Tenok úr részéről egy kérdés, hogy vajon felfüggesztenénk-e katonai támogatásunkat, hogyha ezt a szerződést felmondanák. Az amerikai kongresszus is nagy aggája vizsgálja ezt a kérdést, akár csak ön, és a kongresszusunk egy feltételt szabott. Minden egyiptomi segélyt, katonai és polgári segélyt illetően, függővé téve ezeket ahhoz, hogy az Izrael kötött szerződés fenntartását a feltétele tehát ennek. Fontos feltétele ez tehát. Nagyon komolyan vesszük ezt. És tudom, hogy Egyiptom is nagyon komolyan veszi. Önök közül többen feltettek kérdést a muzulmán testvérek politikai platformjáról, illetve programjáról, mint tudják, az Egyesült Államokban is kampányra készülődünk, és ha csak a politikai programokat vizsgáljuk, az lehet, hogy félrevezet bennünket. Tehát egy, egy elnök jelölt politikai platformja hát a hatalom megszerzését célozza. Tehát egy dolog a program, más dolog a kormányzás. Persze mindezek figyelembevételével megvizsgáljuk, milyen célokat tartalmaz a politikai programja egy-egy pártnak, és éppen ezért lépünk kapcsolatba ezekkel a pártokkal. Kérdés, hogy ez jó gondolat-e, hogy vajon helyese iszlamista pártokkal kapcsolatban maradni, szerintünk igen, mert így lehet befolyással lenni ezekre a programokra. Néhány technikai kérdés Milan úr nem beszéltünk Algériáról, mert az sem az én, sem Leon nagykövet hatáskörébe nem tartozik. Még Szíria sem. Szíria oda tartozhat majd, hogyha demokratikus átalakulás indul el, ez esetben támogatásunkat megindíthatjuk, és Jemenre is érvényes ez a kijelentés. The, uh